Okay. Good morning to everyone. Jó reggelt, kedves kollégák! Kezdjük meg a munkát. Megnyitom a szakbizottsági ülésünket. És az első napirendi pontunk a napirend tervezet elfogadása. Kérdezem, hogy van-e bárkinek változtatási kérése, ha nem így van, akkor elfogadottnak veszem a napi rendet. Második napi rendi pontunk következik. Elnöki közlemények. Ahogy számíthattak rá, ezt az ülést is élőben lehet követni az interneten, úgyhogy mindenkit kérek, hogy ennek megfelelően viselkedjen. A következő bejelentésem pedig az, hogy mindenki megkaphatja az érintett levélmásolatát, ahol a felelős kollégák listája szerepel, aztán a tíza tárgyalások kapcsán is azt kértük, hogy nagyobb legyen az átláthatóság. A tanács március 10-én úgy döntött, hogy a szigorúan bizalmas minősítést megszünteti, és akkor most már a tárgyalási megbízást nyilvánosságra hozza a tíza tárgyalások kapcsán is, és szerintem ez egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy a civil társadalommal jobb eszmecserét tudjunk folytatni. És persze a kereskedelmi megállapodások vitáját is nagyban segíti ez a lépés. Ez tehát, hogy a szigorúan bizalmas kategóriából most már átminősítették ezt a mandátumot, kilenc hónappal azután következett be, ugye, hogy a TTIP tárgyalási megbízást átminősítették, tehát mondjuk ettől függetlenül, hogy ennyi idő eltelt, még így is fontos, és szerintem az összes tárgyalás esetében ezt a modellt kellene alkalmazni, hogy a tanács valamennyi tárgyalási megbízást nyilvánosságra hozzon, annak érdekében, hogy mindenki tisztában lehessen azzal, hogy miről zajlanak a tárgyalások, mit tartalmaz a megbízás. A következő elnöki közleményem az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos. Bizonyára emlékeznek, hogy az előző ciklusban a bizottság a jogalkotási időszak utolsó napján döntött arról, hogy egy vegyes megállapodáson fog dolgozni, a szingapúri megállapodást véve alapul. Az új bizottság pedig nagyon sokat vitázott már erről, és március 4-én újra megvizsgálta az előző ciklusban hozott bizottsági döntést. Az Európai Bíróság véleményét kérte a bizottság ebben a kérdésben. Tehát, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni mikor lehet ilyen vegyes megállapodásról beszélni, és mikor nem. Nos, az utolsó elnöki közleményem a ötödik tárgyalási forduló zajlik, a környezetvédelmi és az árukkal kapcsolatos megállapodásról. Ugye most a termékekről zajlik az eszmecsere, a kiértékelésről és így tovább. Április 16-án számol majd be az Európai Bizottság a tárgyalások állásáról itt a szakbizottságban. Nos, ezzel lezárhatjuk a kettes napi rendi pontot, az elnöki közleményeket, és a harmadik napi rendi pont következik. Amikor is eszmét cserélhetünk Kadakami nagykövet úrral, Japán Európai Unióhoz akreditált nagykövetével, és természetesen a témánk az Európai Unió és Japán kereskedelmi kapcsolatai. Több alkalmunk is volt már arra, hogy a kapcsolatok állását értékeljük, és nagyon örülök, hogy Katakami nagykövet úr ismét itt van a körünkben. Azért is mondom ezt egyébként, mert az a benyomásom, hogy Abe miniszterelnök úr igen ambiciózus célkitűzéseket fogalmazott meg. Ő ugye 2015 végéig lekívánja zárni a szabadkereskedelmi tárgyalásokat. És ez azt jelenti, hogy már csak néhány hónap van hátra. Úgyhogy az értemi témák kerülnek terítékre, és figyelemmel kell, hogy kísérjük a tárgyalások állását. Gondolom emlékeznek arra, hogy kilenc tárgyalási forduló zárult le a 2013-as is start óta. Itt a szakbizottságban is folyamatosan követtük a tárgyalások állását és a fejleményeket. Hol tartunk jelenleg? Úgy tűnik, hogy minden jó úton halad. És reméljük, hogy jó eredményt is láthatunk a 2015-ös év végéig. Hát nem vagyok ebben abszolút biztos, de nem baj akkor sem, hogyha nem sikerül. A kereskedelmi tárgyalások esetében mindig fontosabb a biztonság, mint az, hogy milyen gyorsan tudjuk ezeket a tárgyalásokat lezárni. Itt van a nagykövet úr, hogy, hogy át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok minden képviselőnek. Ha jól értem, mivel ez az első alkalom, hogy itt szólok önökhöz, akkor egy bevezető összefoglalót tarthatok, és utána pedig szívesen válaszolok a kérdéseikre. Tisztelt elnök úr, és a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság tisztelt tagjai, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma reggel az INTA szakbizottságot tájékoztathatom a kereskedelmi kapcsolatainkról és a szabadkereskedelmi tárgyalások állásáról. Meg is ragadom ezt az alkalmat arra, hogy legnagyobb megbecsülésemről számoljak be, az Európai Unió és harmadik országok közötti kereskedelmi kapcsolatokat tekintve, és ide tartozik Japán is. Hadd kezdjem azzal, hogy röviden beszámolok a jelenlegi EU e és Japán közötti kapcsolatok állásáról. Több évtizede már osztjuk a közös értékeket, a demokráciát, az emberi életvédelmét, a jogállamiság védelmét, és e, sokkal szorosabbá váltak a kapcsolataink az elmúlt időszakban, fantasztikus fejlődést láttunk a gazdasági szférában is. Az Európai Unió Japán harmadik legnagyobb partnere az USA és Kína után. Az Európai Unió esetében Japán a hetedik legnagyobb kereskedelmi partner. Ha a kereskedelem volumenét kérdezik, akkor kb. 3 trillió három, kb. 54 milliárd euró, 3 trillió jen évente, és 2012 óta hatalmas növekedés ez. Befektetés terén is nagyon megerősödtek a kapcsolatok. Hogyha a kumulatív alapokat nézzük, akkor a japán befektetési partnerei között az európai működő tőke igen jelentős szerepet játszik, az EU számára pedig Japán a harmadik legnagyobb befektető, csak az USA és Svájc előzi meg. Ma azt láthatjuk, hogy körülbelül olyan 2600 japán cég működik az EU-ban, 500 ezer munkahelyet teremtve ez a fajta együttműködés és ezek a szoros kapcsolatok a diplomáciai szférára is igazak. Japán és az EU több témában is együttműködött. Ukrajna és közel-kelet kérdésében is szorosan együttműködtünk. Japán is ezt célozza. Az EU CSDP missziója e, egy olyan, amelyben támogatni kívánjuk az EU-t, de Máliban és Nigériában is, Nigérben is e, ott voltunk. Aztán az EU és Japán együtt lépett fel Maliban a kalózokkal szemben, az Ádeni öbölben. Ez volt az első alkalom, hogy dialógust indítottunk be a két fél között az űrpolitika, a kiberpolitika témájában. A biztonságpolitikai együttműködésen kívül más területeken is szorosabbra fűztük a kapcsolatainkat. A katasztrófa megelőzés, az energiabiztonsági politika, az ebola elleni küzdelem, és még sorolhatnám ilyen témák. A kapcsolataink tehát folyamatosan bővülnek. Az egyik legfontosabb téma, az, hogy megteremtsük a kereteit a még szorosabb gazdasági együttműködésnek a szabadkereskedelmi megállapodás égisze alatt. A gazdasági partnerség nagyon fontos része Japán új gazdaságpolitikájának, minden külső partnerünkkel ezt keressük. Hölgyeim és uraim, ha megnézzük, hogy a világon hogyan alakultak a nemzetközi kereskedelmi szabályok, akkor azt hiszem elmondhatjuk, hogy a Japán és az EU közötti ilyen jellegű megállapodás nem csak azért fontos, mert a befektetéseket ösztönzi a két oldalon, hanem azért is, mert lendületet ad az ilyen szabályalkotó tevékenységeknek. A globális gazdaság központja ugyanis a nyugati világból Ázsia felé tolódik, és ezért még fontosabbá válik az EU és Japán partnersége is az, hogy a piacgazdasági és egyéb alapelveken osztozva szorosabb gazdasági kapcsolatokat építsenek ki. Felismerjük, hogy a Japán és az EU közötti szabadkereskedelmi megállapodás komoly ösztönző lesz mindkét fél számára, és a növekedést is segíti. Ezért fontos, hogy a vállalkozásoknak, illetve a társadalomnak kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni minél előbb, amennyire csak lehetséges, és hogy a megállapodás értelmi tartalma is minél gazdagabb legyen. Nagyon pozitív volt, hogy a miniszterelnökünk Juncker úrral tavaly novemberben találkozva meg, tudták, meg tudta beszélni azt az elvet, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat igyekeznek megállapodásról szóló tárgyalásokat igyekeznek lezárni 2015 végéig, és aztán Malmström biztos asszony találkozott Kashide úrral, a japán külügyminiszterrel, és a japán gazdasági, kereskedelmi és ipari miniszterrel, és abban állapodtak meg, hogy ugyan ambiciózusak ezek a célkitűzések, de azért teljesíthető a cél, hogy 2015 végéig lezárják a tárgyalásokat, egy picit fel lehet gyorsítani ezeknek az ütemét. És mi is úgy gondoljuk, hogy ez még fenntartható, tehát elviekben ez a kitűzött cél. A tárgyalások 9. fordulója a múlt hónapban zajlott itt Brüsszelben 2015-ben ez volt az első tárgyalási forduló, és hatalmas japán tárgyaló delegáció érkezett Japánból, körülbelül 100 fő, több szakértő jött különböző ágazat képviseletében. Tájékoztattak engem arról, hogy vannak olyan szektorok, ahol világosabbá vált a véleménykülönbség az EU és Japán között. Hát teljesen természetes, az, hogy ilyen különbségek, véleménykülönbségek felmerülnek, amikor a tárgyalásokra kerül a sor. Én azt mondanám, hogy ez tulajdonképpen egy pozitív fejlemény, ez azt mutatja, hogy végre eljutottunk a tárgyalások érdemi részéig, és most lényegi eszmecserét tudunk folytatni. Ez különösképpen akkor fontos, hogyha a határidőre gondolunk. A kilencedik tárgyalási forduló során több ágazatra és több témára kitértünk, piaci hozzáférés, az áruk és szolgáltatások kereskedelme, befektetés, illetve a közbeszerzés, csak hogy néhány témát soroljak. Mindkét oldal tárgyalói jó eredményeket mondhattak magukénak, azonosították a még megoldásra váló, váró kérdéseket. És mindenki eh, tudatában van a véleménykülönbségeknek. Ha elviekben a megállapodást megkívánjuk kötni az év vége előtt, akkor minden második hónapban proaktívan kell, hogy tárgyaljunk, és természetes az állandó kapcsolatfelvétel, ahol szükséges. Nyilván nem szeretnék a tárgyalások apró részleteire kitérni, de azért egy-két elemre hadd hívjam fel a figyelmet. A nem tarifális intézkedések kapcsán mi a vállalásainkat teljesítettük, ezt, ezeket a tárgyalások megindítása után egy évvel fogadtuk el. Tehát ezeket a feladatokat teljesítettük, sőt, további vállalásokat még hamarabb ö, teljesítettünk, bár ezeket a tárgyalások lezárása után kellett volna csak teljesítenünk. Az erőfeszítéseink értelmében, ha jól ö, tudjuk, akkor most ott tartunk, hogy a roadmapben szereplő tételek kétharmadát már lezártuk, és tovább folytatjuk a maradék egyharmadon a munkát. Ami a gépjármű ágazatot illeti, a japán kormány folyamatosan dolgozik, és az ENSZ gazdasági bizottságának rendeletét átülteti, ezen kívül pedig Japán és az EU együttműködtek és vezetik az eszmecserét, amely az úgynevezett IWTA e hoz vezet, ami azt célozza, hogy harmonizálják a gépjárművekre vonatkozó szabályokat, ahelyett, hogy különböző rész, alkatrészekre vonatkozó szabályok lennének, és egy kölcsönös elismerési rendszer működjön a teljes gépjárműre alapozva. A vasútszektorra hat térje ki. A japán operátorok a világ több tájáról szerzik be az alkatrészeket és vagonokat, és a szabadkereskedelmi tárgyalások során ezek a társaságok megerősítették azt, hogy a beszerzést az Európai Unióból is az átláthatóság, illetve a diszkrimináció ellenesség elvének a tiszteletbe tartásával fogják elvégezni, és a honlapjukon elérhetővé tették az ilyen eh, beszerzési pályázatokra vonatkozó információt. Hát nyilván a fejlett technológiát és szolgáltatásokat Európából is kihasználjuk. Volt egy esemény Európában, eh, volt egy ilyen beszállítói nap, egy rendezvény, Németországban, Milánóban, illetve Lille-ben, Franciaországban voltak ilyen kiállítások, események, és itt bemutattuk az átláthatóságra és az antidiszkriminációra vonatkozó elveket, illetve arról is beszámoltunk, hogy milyen beszerzési terveink vannak. Ugye mindezeket a tárgyalások indították be, és ennek eredményeképpen a vasúti ágazatok között beindult a párbeszéd az EU és Japán ágazatai között. Eddig már két párbeszédre került sor, és több mint száz érdekelt fél vett részt ezeken a tárgyalásokon, legyenek azok kormánytisztviselők vagy a vasúti ágazat képviselői. Nagyon hasznos lehetőség ez mindenki számára, hogy elmélyítsék a kapcsolataikat és az együttműködést. Természetesen az ágazatok közötti tapasztalatcserére is nagyon jó alkalmak ezek mindkét oldal eh, képviselői elégedettek voltak, és én is örömmel erősíthetem meg, hogy a japán kormány továbbra is támogatni kívánja az ilyenfajta párbeszédeket. A vasúti beszerzéseken eh, kívül Japán foglalkozott az EU agájaival is, és cselekedett még mielőtt ezeket a kereskedelmi tárgyalásokat lezárnánk. Mivel az ágazataink között jelentős különbségek vannak, az előnyöket nem tudjuk eh, teljes mértékben kihasználni egészen addig, amíg ez a megállapodás életbe nem lép, és ezt végre nem hajtják a felek. Ez azt jelenti, hogy az EU és Japán előtt is kihívások állnak, hogy sikerüljön ezt a megállapodást lezárni. Ez elengedhetetlen valamennyi érintett fél számára. Azt hiszem, hogy ez a szabadkereskedelmi megállapodás mindkét fél nagy örömére szolgál majd. Ne hagyjuk, hogy bizonyos ágazatok megkössék a kezünket, vagy az egyes felek. Inkább gondoljunk arra, hogy milyen átfogó előnyökkel járna ez a megállapodás Japán és az EU számára is. Tekintsük ezt a tágabb perspektívából. Az európai civil társadalmak, a vállalkozások és a kormányok nagyon hatékonyan hallathatják a hangjukat az Európai Parlamenten keresztül. Japán nagyon hálás azért a munkáért, amelyet az Európai Parlament végez, és azért az érdeklődésért, érdeklődésért is, amelyet az EP tanúsít. Én biztos vagyok abban, hogy mindkét fél megteszi az összes szükséges lépést ahhoz, hogy sikerüljön mielőbb ezeket a tárgyalásokat lezárni. Remélem, hogy kéz a kézben együtt tudunk dolgozni a sikeres végkifejletig. Köszönöm. Thanks a lot, uh, Köszönöm szépen a nagykövet úrnak. És valóban mindent megteszünk annak érdekében, hogy kéz a kézben tudjunk együtt működni. Most megadom a szót a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Példó tessék. Köszönöm szépen. Én is sok szeretettel köszöntöm Katakámi nagykövet urat. Ez mindig nagy megtiszteltetés számunkra, hogyha ellátogat hozzánk. Köszönöm szépen a bevezetőjét. Folynak a tárgyalások, két év telt el a kereskedelmi tárgyalások megkezdése óta. Mindennyian Emlékszünk arra, hogy az egyéves felülvizsgálat pozitív eredményt hozott, de most folytatódnak ugye a tárgyalások. Nagykövet úr, tudjuk, hogy az Európai Unió egy új listát nyújtott be a nem tarifa jellegű akadályokkal kapcsolatban. Ezekkel foglalkozni kell a tárgyalások során. Mindannyian tudjuk, hogy milyen nagy erőfeszítést tett eddig Japán, és ezt az egyéves felülvizsgálatban is kimutatták. Szeretném, hogyha ezt a listát kommentálná, ezt a nem tarifális akadályokról szóló listát, és azt, hogy Japán hogyan látja ezt a kérdést, és megben tartja szükségesnek ezt kommentálni. Azt szeretném, hogyha őszintén beszélne hozzánk, és elmondaná nekünk, hogy Japán mit gondol erről a pragmatikus megközelítésről a tárgyalásokkal kapcsolatban, ez mit jelent a valóságban? Én ismer, értem ezeket a megjegyzéseket, kommentárokat, mely szerint fontos minél hamarabb lezárni a tárgyalásokat, valószínűleg még idén, ezen dolgozunk, De mit jelent ez? Mi az a pragmatikus megközelítés? Mit ért ezen? Ez azt jelenti esetleg, hogy Japán azon gondolkodik, hogy csak egy általános egyezményt köt, amely kevésbé ambíciózus, és majd egy későbbi időpontban tárgyalja meg a további témákat, mint például a szabályozási kérdések. Azt kockáztatjuk-e esetleg, hogy egy érdemi egyezményről mondunk le. A mi gazdaságaink számára rendkívül fontos minél hamarabb lezárni a tárgyalásokat és megkötni az egyezményt, de persze mi is azt szeretnénk, hogyha jó és kiegyensúlyozott egyezményt sikerülne kötne, kötni. És természetesen tudatában vagyunk annak, hogy foglalkozni kell Japán partnereink aggodalmait a tarifális akadályokkal kapcsolatban is, de ami a piachoz való hozzáférést illeti, és egyéb szabályozási kérdéseket, akár diszkriminatív, az európai kereskedelem diszkriminatív kezelését, vagy ezzel szembeni diszkriminatív lépéseket, ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Májusban egy nagyon fontos csúcs találkozó lesz, még mindig van két lehetőség egy formális és egy nem formális találkozó, ez előtt, a másosus találkozó előtt, remélhetőleg sikerül pozitív fejleményeket elérni még a csúcs találkozó előtt, hogy világosabban lássuk a helyzetet. A mi célunk az érdemi ambiciózus egyezmény megkötése. Másodszor azt szeretném kérdezni a nagykövet úrtól, hogy számíthatunk-e Japán elkötelezettségére ezekben a tárgy, ezeken a tárgyalásokon. Japán egy másik nagyon fontos tárgyaláson is részt vesz, a TTIP tárgyaláson. Egyesek azt gondolják, hogy, hogy a TTP az annyira összetett, hogy hogy ez talán eh, Japán számára fontosabb szerepet játszik a TTIP tárgyalás, eh, mint az Európával való tárgyalás. Úgyhogy mindent meg kell tennünk eh, annak érdekében, hogy az Európával való tárgyalásokra visszahelyezzük vissza a hangsúlyt, hogy valóban pozitív, érdemi, ambiciózus ered, enged, egyezményt tudjuk kötni. Én kihasználnám ezt a lehetőséget, és tájékoztatnám a kollégákat arról, hogy jövő héten kedden lesz egy Inta-Japán monitoring csoport, a japán érdekelt felekkel fogunk egyeztetni az autógyártás és a vasúti ágazat képviselőivel. Meghallgatjuk a japán iparképviselőinek a felvetéseit, aggodalmait. Tehát az Európai Parlament nagyon szorosan figyelemmel kíséri a tárgyalásokat. Köszönöm még egyszer a nagykövet úrnak, hogy ellátogatott hozzánk, és ezt a két kérdést szerettem volna feltenni. Várom a reakcióját ezekre. hogy mennyiben van lehetőség arra, hogy idén még egy érdemi egyezményt tudunk, le, tudjunk kötni. Köszönöm szépen, Valesz úr következik a néppárt nevében árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Nagykövet úr, nagyon jól tudja, hogy a fogyasztóvédelem nagyon fontos az Európai Unió számára. 1981 óta elvárjuk azt, hogy a különböző hozzá, a különböző összetevőket feltüntessék az élelmiszereken, a laktóz tartalmat is. Japánban azonban ez nem kötelező a laktóz tartalom feltüntetése, ez csak ajánlott. Ajánlott egészségügyi szempontból ezt a szeptember 2011. szeptember 22-i hatósági határozat is megerősítette, és a japán bor és égetett szesz és ebben részt vesz. Ezek bizonyos kódok, amelyeket fel kell tüntetni az élelmiszer hozzátevőkben, amelyek egészségügyi kockázatokat tartalmazhatnak. Sajnos ezek a latkódok, ezek nem minden terméken szerepelnek, és sajnos nagyon sok olyan termék kerül el az európai piacra is, amelyekben ez nem szerepel. Szigorúbb szigorúbb szabályozásra van szükség ezzel kapcsolatban. Kérdezem, hogy a japán kormány hajlandó-e, vagy gondolkodik-e azon, hogy bevezeti ennek a, ezeknek a kódoknak a, vez, a alkalmazását, e, és megtiltja-e e, azoknak az termékeknek az importját, e, amelyekről törölték ezeket a kódokat, vagy amelyeken nem szerepelnek ezek a kódok. Ez önök el, odaadták nekünk azt a listát, amely a javaslataikat tartalmazzák, tartalmazza, Gondolkodtak-e azon, hogy ezt kiterjesszék, és mivel? Mit vennének még föl erre a listára? Köszönöm szépen. Kamalú nincs itt az ECR-ből, Lambsdorff sincs itt, és Olcú. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani nagykövet úrnak, hogy bemutatta nekünk, hogy Japán szemszögéből hogyan állnak a tárgyalások. Azt szeretném hangsúlyozni a frakciónk nevében, hogy a Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egyenrangú felekként tárgyaljunk. Természetesen ehhez Japán, de a 28 tagállam lakosainak az aggodalmait is figyelembe kell venni, és ezek alapján kell értékelni az egyezményt. Egyetértek az elnök úrral, a minőség fontosabb, mint a sebesség. Tehát gondoljuk végig, hogy mi a célunk, mit akarunk elérni, mi áll érdekünkben, és mi áll Japán érdekében. Lenne néhány kérdésem még a nagykövet úrhoz, és, a, és az Európai Bizottsághoz is. Először is, mi a helyzet a tárgyalások során most a csendes óceáni térséggel kötendő szabadkereskedelmi tárgyalásokkal USA, csendes óceáni térség, Japán. Ez az USA szempontjából is rendkívül fontos. 2015-re tervezték ez, ezt, és ebben a gazdasági együttműködés nagyon fontos szerepet játszik a csendes óceáni térség országai között. Ez persze nyilván kihatással lesz az EU és Japán közötti bilaterális tárgyalásokra is és aztán utána az EU-USA TTIP tárgyalásokra is ezt már a jelentéstevő mondta. Tehát az ügy komplexitása egyértelmű, úgyhogy várnánk, hogy Japán szempontjából hogy néz ez ki. Másodszor pedig azt kérdezném, hogy mennyiben lát lehetőséget arra, hogy a szabályozási új intézkedéseket úgy határozzuk meg, hogy a két régióban, vagy a két tárgyaló fél régiójában hagyományosan kialakult adottságokat figyelembe vegyük. Ezt világosan meg kell határozni Világosá vált az is, hogy a tárgyalások során merült föl, vagy látszott, kristályosodott ki leginkább, hogy micsoda nagy különbségek vannak a két régió között. Harmadszor lenne egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy Japán az ISDS problémát hogyan kezeli, mennyiben mutat érdeklődést ez iránt, és Japánban felmerült-e ez a kérdés, vannak-e ezzel kapcsolatban eh, kérdéseik. Azt hiszem, hogy ez az egész pénzügypiaci eh, szabályozás és kereskedelmi bankok eh, szempontjából fontos. Végül pedig mit tud mondani a fenntarthatósági fejezettel kapcsolatban? Minket az érdekel, hogy a szociális és környezetvédelmi sztenderdek valóban egyértelműen betartásra kerüljenek, és ennek a garanciája szerepeljen az egyezményben. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Esetleg a bizottság képviselőjeitől is szívesen várom a hozzászólását. Köszönöm szépen, Bruckner úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a nagykövet úrnak ezt a lehetőséget a véleménycserére. Scholz úr kérdését szeretném egy kicsit tovább vinni, és az ISDS-szel kapcsolatban feltenni a kérdést. Mi a helyzet, mennyire fontos ez az önök számára az ISDS? A második pont, nagyon kritikusak vagyunk a negatív listákkal kapcsolatban, főleg a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Nagyon nehéz eh, szerintünk ugyanis eh, újra tárgyalni, hogyha negatív listák vannak, főleg, hogyha közszolgáltatásokról van szó. Itt az önöknek mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Mi az álláspontja? A harmadik kérdés pedig a következő. Az Európai Uniónak engedményt tettek eh, bizonyos kiegészítő anyagokkal kapcsolatban, élelmiszerekben, amelyek e, tehát az Európai Unió ezeket használhatja, ezek Japánban viszont listán voltak az egészségügyi kockázatok miatt. E, Japánban nagyon magasak a sztenderdek ezzel kapcsolatban. Most, hogy megváltoztatták a véleményüket ezzel kapcsolatban, vagy az álláspontjukat, ez milyen hatással e, van a tárgyalásokra? Gondolják-e hogy ez esetleg a standardek csökkentésének a versenyét vagy spirálját váltja ki, és ez itt nagyon fontos az élelmiszer biztonság szempontjából. Ketten szeretnének még hozzászólni, Fidesz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a nagykövet úrnak a bevezetőjét. Egyet tudok érteni önnel és a jelentéstevővel is, illetve az elnökkel is. Nagyon fontos az egyezmény megkötése, de ez kiegyensúlyozott kell, hogy legyen. Egyértelmű, érdemi intézkedések kell, hogy tartalmazzanak ezek, amelyek nem diszkriminálják a piacot. Ami a mezőgazdasági termékeket illeti, azt gondolom, hogy a japán a japán tárgyalási pozíció ezzel kapcsolatban nem elég ambíciózus ami a gabonát, búzát, ami a búzát és más gabonákat illeti, illetve az ezekből előállított termékeket. Fontos nekünk, hogy legalább olyan jó előnyöket élvezzünk, mint például Ausztrália a szabadkereskedelmi egyezményében, vagy legalább mint ahogy az Egyesült Államokkal tárgyalnak a borral kapcsolatban. Aztán következő pont a földrajzi megjelölések. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottságot itt támogathatjuk, izgalommal figyeljük, izgatottan figyeljük, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások a transz tehát a, a csendes óceáni térséggel folytatott tárgyalások terén. Japán itt azonban csak egy első lépést tett ezzel kapcsolatban, itt nem tudunk erre alapozva jogszabályokat hozni. Egy klauzulát egy záradékot javasolnék, amely az földrajzi meghatározások fenntartását egymás mellett élését tenni lehetővé, amely bejegyzett termékek esetében Reding asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, nagykövet úr, amit elmondott. Mi az összefüggés az EU-Japán bilaterális kereskedelmi tárgyalások és más kereskedelmi tárgyalások között, mint a TPP, illetve a TISA között? Vannak-e szinergiák ezek között? Ugye nemzetközi normákat szeretnénk kialakítani, úgy látja-e, hogy ezek a tárgyalások adott esetben nem látja úgy, hogy ezek adott esetben nincsenek összhangban egymással. És szeretnénk azt is tudni specifikusan, hogy az autógyártási és a telekomágazatban mi zajlik. Ugye tudjuk, hogy önöknek a EU-hoz hasonlóan van egy verseny ösztönző keretük míg a kereskedelemben az EU kevésbé versenyképes keretekkel rendelkezik. Most a főtárgyalót szólítom az Európai Bizottság részéről, parancsoljon. Uram, köszönöm elnök úr. Nagyon számomra, hogy elmondhatom, hogy mit gondolunk rövid leszek, főleg a japán nagykövet meghallgatásáról szól a mai ülés. Nagykövet úr a hangban az egyéves felülvizsgálatot végezzük, és a bizottság és a tanács szerint ez egy jó megállapodás, kölcsönösen előnyös csomag a közbeszerzések tekintetében is, az első eredményeket elértük, jó eredményeket könyvelhetünk el a nem tarifális korlátozások lebontása tekintetében és a kölcsönösség tekintetében is. De mondom, ezek még csak elsődleges eredmények, első lépések. Elnök úr, ön is utalt Abbe miniszter úr eh, javaslatára, hogy folytassuk a tárgyalásokat 2015-ben. Mi lesz a két eh, eh, időpont között? Sok minden hiányzik még. A nem tarifális korlátozásokról még beszélnünk kell, ahogy az előadó is emlékeztetett rá. A közbeszerzések tekintetében az átláthatóságot és a piaci hozzáférés kell újra áttekintenünk, a vasúti ágazatban különösen. Többet kell tennünk a tarifális korlátozások lebontása érdekében. A jelenlegi első ajánlat 85 százalékos ez jó, mint első ajánlat, de hát messze van attól, amit mi szeretnénk. Szolgáltatások területén jó, hasznos tárgyalásokat folytattunk. A nyílt mégis védett szolgáltatások tekintetében, és nem meglepetés az, hogy Japánnak mi itt az álláspontja. A beruházási fejezetben Japánban furcsa módon semmilyen jogi keret, korlátai ennek nincsenek, mégis nagyon alacsony a külső beruházások aránya Japánban, ezért tulajdonképpen külön ösztönözni kell a japán gazdaságban a külső befektetők megjelenését, arányát a gyakorlatban, ebben szívesen partnerek vagyunk. Ezek a legfontosabb tételek, nyilván sokkal több mindenről kell majd még beszélni, fejlett gazdaságokra jellemző módon. A japánok ugye megegyeztek Ausztráliával. Ezzel kapcsolatban van egy fenntartásunk. Annak ellenére, hogy a mi tárgyalásaink is jól haladnak, a modellek, mintha nem azonosak lennének. Ne felejtsük el, az EU modellje Japánnal szemben sokkal előnyösebb Japán számára, mint Korea számára. Tehát ez egy 21. századi új megközelítés. Ha a japán modell, ahogy az ausztrálokkal vagy svájccal megállapodtak, olyan, amit fenn akarnak tartani, akkor azzal viszont gondunk lesz. Ugye mi Korával és Kanadával, amit megkötöttünk, ahhoz képest sokkal többet ajánlunk Japánnak. Az a véleményünk, hogyha TPP-t megkötjük, akkor ez mindenképpen az ázsiai pacifikus térség kereskedelmi liberalizációja irányába hat, és ez mindenkinek jó lesz Európa számára is, de nem tudjuk, hogy hol és mikor ö, ér földet majd ez a projekt. Ö, időközben pedig ö, Hát csak reménykedünk, hogy a japán kormány, ahogy az amerikaiak is fogalmaznának, képesek lesznek úgy menni, hogy közben rágógumiznak is. Ami a határidőket illeti, 2015-ös határidőket tartani kéne, ahogy nagykövet úr is kifejtette. Főtárgyalóként az a véleményem, hogy ez lehetséges, de csak kellő erőfeszítéssel. A bizottság teljesen elkötelezett a megegyezés mellett. Ha lehetséges a dolog, akkor megkötjük a megállapodást. De elnök úr, ahogy ön is mondta, nekünk is a tárgyalások tartalma a fontos, és kevésbé a rohanás. Köszönjük, nagy követ úr, akkor most újra öné a szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a megjegyzéseket, megpróbálok mindegyik felvetésre reagálni, amennyire képes vagyok. Ami az úgynevezett második NTM listát illeti, tavaly decemberben volt a nyolcadik fordulója ezeknek a tárgyalásoknak, és a, a lista sok szakmai részletet tartalmaz, és pontosít megállapodtási tárgyalások zajlottak a decemberi két fordulóban, nagyon konstruktív légkörben. Hogy a következő lépés mi legyen, hát nem az én dolgom, hogy ezt eldöntsem, de biztató a helyzet. Ami a pragmatikus megközelítést, hogy mit jelenti, amikor a pragmatikus megközelítésről beszélünk, és azt hiszem a kérdés is erre vonatkozott. Azt kell megfontolni, hogy a trademark rendszerünket a G, át kellene alakítani, mert teljesen ugye más az EU-tól. De ez, erre nem vagyunk képesek, ezért kreatív, pragmatikus módon próbálunk megfelelni mind az EU érdekeinek, mind a saját hagyományainknak. És ez az is hozzátartozik, hogy mi is ambíciózus, magas szintű megállapodásban vagyunk értekeltek, ami a 21. századi FDA normáknak megfelel. Azáltal, hogy 2015 végét tűztük ki időpontként, ettől nem fogjuk a normákat meg alul múlni. Szerintünk ettől még lehet minőségi a megállapodás, hogy ambíciózus a politikai cél. Mindkét ö, tárgyaló csapatnak keménye kell dolgozni. Ebből fakadóan. Ami a TPP-t illeti, több kérdés volt ezzel kapcsolatban. Amikor munkámat itt elkezdtem, sokan mondták, hogy Japán talán nagyobb jelentőséget tulajdonít a TPP-nek, mint mások. Nem. Ez nincs így, ugyanakkor a jelentőséget tulajdonítunk a TPP-nek, mint az EU, EPA és FDA-nek. Ugyanakkor, ahogy képviselők is felvetették, a TPP-n belül a főtárgyalók ö, utolsó tárgyalási köre Március 15-én pont Havaiban nemrég, tehát tegnap előtt lezárult, és ennek nyilván szinergikus hatásai vannak, és vannak olyan aspektusai, amit nekünk is figyelembe kell venni. De ha a TPP folytatódik, akkor az jó hatása lesz a mi megállapodásunkra is. Végül pedig visszatérnék az utolsó kérdésre. Ami a TPP-t illeti, azt hiszem már válaszoltam a felvetésekre. Volt egy kérdés a szabályozási együttműködésre vonatkozóan. Igen, nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek, és a CPFTA-n belül a harmonizációról gondolkodunk, és arról, hogy hogyan lehet lebontani a korlátokat szabályozási eszközökkel. Az SCP-FT e tárgyalásokon túl pedig, azt hiszem tegnap volt éppen egy találkozó az EU bizottságban, arról, hogy megvitassák az EU és Japán közötti szabályozási együttműködés kérdéseit különösen olyan területeken, mint a robotika vagy az autógyártás biztonsági környezeti normák érvényesítése, nagyon fontos, hogy együttműködjünk, hiszen Japánban ez nagyon magas szinten zajlik ez a gondolkodás. Ennyit tehát az együttműködésről a szabályozásban, ami az FTS, SDS-t illeti, ez nyilván egy nagyon érzékeny kérdés az ISD-vel kapcsolatban az véleményünk, hogy ezt mint egy utolsó lehetőséget kell tekinteni a beruházóknak, mint a garancia egy lehetőséges keretét. Az ISDS normákat mi alkalmazzuk minden kereskedelmi megalapodásunkban. Ugyanakkor azt is fontos leszögezni, és tudatában vagyunk ennek, hogy vissza is lehet élni ezzel a rendszerrel, ami alááshatja a közszolgáltatások működését, tehát itt meg kell teremteni az állami és a érdekek és a beruházók érdekei közötti egyensúlyt. Az ISD-vel, tehát ennek értelmében foglalkozunk, tudjuk, hogy ez Európában, az Önök Bizottságában különösen fontos téma. Azt reméljük, hogy az ISDS-t úgy tudjuk megfelelő módon megfogalmazni, hogy mindkét fél érdekét szolgálja majd ez a megfogalmazás a mi megállapodásunkban is. Ami a, a fenntarthatóságot, a szociális hatásokat, a környezeti hatásokat illeti, a fenntartható fejlődésről mindig szó van a kereskedelmi tárgyalásokon, illetve a társadalommal való egyeztetésről, Ugyanakkor le kell, hogy szögezzem, hogy ez számukra egy új aspektus, elismerjük, de Japán ennek ellenére nem ö, próbálja a szőnyeg alá seperni ezeket a kihívásokat, kérdéseket, problémákat. Tehát a társadalommal mi is elkezdtük a párbeszédet az IES szín keretén belül, és szervezeti szinten is. A negatív lista tekintetében csak annyit tudok mondani általánosságban, hogy a magunk részéről a negatív listát úgy kezeljük, hogy örülünk annak, hogy a pozitív listához képest ez egy liberális kereskedelmet szolgáló megkülönböztetés de tárgyaláskészek vagyunk. Ami az élelmiszerbiztonsági normákat illeti, az élelmiszerbiztonság az egyik legérzékenyebb téma nálunk Japánban, és nem fogjuk feladni minőségi, biztonsági normáinkat. De egyébként az EU minket ilyen szempontból különösebben nem ijeszt, hiszen önöknél is szigorúak ezek a normák. Az első év vonatkozásában például csak azt tudom mondani, hogy az élelmiszer adalékok tekintetében 44-ből 40-et nálunk is engedélyeztek már, tehát nagyjából azonos nevezőn vagyunk. Ami a mezőgazdasági tarifákat illeti, azt mondják, hogy Japán nem elég ambiciózus ezen a területen. Nem akarok részletekbe bonyolódni a tárgyalások mostani állapotát illetően, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy Japán alaphozzállása az, hogy tudatában itt a kereskedelmi érdekek miatti érzékenységeknek, ezzel együtt Japán a kereskedelem liberalizáció mellett van, és a legmagasabb szintű gazdasági együttműködésben vagyunk értekeltek. Ennél többet nem adhatok, de ez, valóban ez határozza meg tárgyalási hozzáállásunkat. Ami a GI témát illeti, mindent megteszünk azért, hogy a trademark rendszerünk ellenére alkalmazkodjunk és hangsúlyozzuk hogy ez a mezőgazdasági termékekre is eh, érvényes. A GI védelmet mi is alkalmazzuk már a mezőgazdasági termékeinkre, és konstruktívan próbálunk hozzáállni a kérdéshez. Itt is pragmatikus és kreatív megközelítésre lesz szükség mindkét oldal részéről. Ami a TPP-t illeti, azt hiszem már válaszoltam ami az telekommunikáció autóipar ügyét illeti. Az autógyártásban inkább az NTM érvényesül nemzetközi normák alkalmazása kereteként, és a 77 norma többségét mi is alkalmazok. Szerintem a Telekom tárgyalásokon nem lesz gond, mindkét tárgyalófél világában magas szintű normák érvényesülnek. Ami az azonosító számok rendszerét illeti, ezt máshol is felvetették, együttműködünk az érintettekkel. A nyomon követhetőség Japánban, ez, ez már egy szakmai kérdés, erre írásban ö, tudok válaszolni, de nekünk is van nyomon követhetőségi rendszerünk. A, a badge identification number tekintetében azonban elismerjük, hogy vannak késedelmeink, de együttműködünk szorosan az európai termelő szervezetekkel követjük, hogy mi történik most a világban. Erre, ha megengedik, akkor majd írásban válaszolnék, mert ez már nagyon mélyen szakmai kérdés. Remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam, ha nem, akkor elnézést kérek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük, nagykövet úr! És akkor most az előadót szólítom, kérdezem, hogy kíván-e záró megjegyzést tenni a vita végén. Köszönöm, elnök úr, köszönöm nagykövet úr válaszait, és azt, hogy kiemelte, hogy ők is a megállapodásban érdepeltek a magas szintű, ambiciózus, értelmes megállapodásban, és hogy ezt lehetős, lehetőnek is tartja tehát reménykedve nézünk a következő tárgyalási kör elébe. A monitoring csoport követi az eredményeket. Köszönjük nagykövet úr, hogy elfáradt hozzánk és elmondta véleményét. Köszönjük mi is. Ezzel akkor ezt a napirendi pontot, a hármas napirendi pontot lezárom. A következő napirendi pontunk a négyes a TTIP tárgyalások jelenlegi állásáról szóló állásfoglalás áttekintése. Az én jelentés tervezetemről volt már egy első eszmecsere előző intaülésünkön foglalkoztunk ezzel. A mai nap megint csak TTIP nap, hiszen délután itt lesz majd Malmström biztos is körünkben, és egy TTIP meghallgatást ha mm, szervezünk. Az előző ülésünkön intenzív eszmecserét folytattunk az árnyék előadókkal a jelentésről, és nem minden kaphatott szót sajnos. Ezt most próbáljuk orvosolni. Úgy döntöttünk ennek érdekében, hogy egy második eszmecserét is tartunk ma. Másfél órát szánunk erre az eszmecserére, és az előző ülésünkön azt hiszem kellően részletesen bemutattam a jelentést. Az árnyék előadók elmondhatták, mit gondolnak. Ezért most nem hozakodom elő ismét a jelentés bemutatásával, hanem egyből megnyitom az eszmecserét. nem beszélek, hanem most már hallgatok inkább. Ahogy múltkor megígértem, folytatjuk tehát a megkezdett felszólalói lista ledolgozását, és nyílt eszmecserét folytatunk. Nos, a felszólaló listán szereplők közül sokan nincsenek itt ma, Aréna asszony az első, aki viszont itt van és szeretne is szólni. Köszönöm szépen. Nyilván nehéz több hét eltelte után egy vitát úgy folytatni, hogy nincs bevezető, de ezzel együtt a TTIP téma végül is mindenkinek a tudatában ott van folyamatosan az önáltal tett javaslatra vonatkozóan azt kell, hogy mondjam, hogy érdekesnek találom, jónak találom. Magában foglalja azokat a konstruktív véleményeket, amelyek szükségesek a tárgyaláshoz, kiegyensúlyozott a szöveg. Nyilván azt követeli kollégáimtól, hogy bizonyos dolgokat újra gondoljanak, de a frakciónk módosítói konstruktívak lesznek, és a mi frakciónk érti a problémát, de érzékeny a közszolgáltatások problémájára. Ugye a pozitív és a negatív lista kérdése foglalkoztat minket. A negatív lista különösen bögyünkben van, hogy hogyan, azt szeretnénk megtudni, hogy hogyan lehet a közszolgáltatásokat jobban megvédeni, és hogy ez megfelelő eszköze. Az ISDS ügye is olyan kérdés, amelyben a frakciónknak külön véleménye van, ezért módosítókat fogunk begyújtani, és vannak még olyan pontok, amelyek vitatottak köreinkben, az önjavaslata tekintetében, de összességében konstruktívak leszünk, és úgy gondoljuk, hogy az ön szövege is elősegíti a tárgyalásokat, a parlament álláspontja kiegyensúlyozott lesz, hosszú tárgyalások várhatók. A parlament nem túl jó körülmények között kellett, hogy megfogalmazza a saját álláspontját. Bizonyos kérdéseket igen-nem módszerrel kellett eldöntenünk. Most használjuk ki a rendelkezésünkre álló időt itt a parlamentben, hogy minden lehetséges üzenetet, gondolatot, aspektust megfogalmazzunk, és ezek majd bekerüljenek a főtárgyaló elé, hogy megfelelő, pozitív, konstruktív, de mégis erős tárgyalási pozíciónk legyen, és végül is eredményre vezessen a tárgyalás. Thanks a lot, merci. Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk nincs itt, Lorenza sincs itt. Akkor Tikao kolléga? Szikao úr nem? Ő sem kíván szólni? Akkor megpróbálja, elnök úr megpróbálja. De Csikó úrnak hívnak. Köszönöm szépen. Nagyon jó az a javaslat, amiből kiindultunk, de hát eh, ahogy ez ki is derült, itt a kollégák részéről azért van még itt szükség arra, hogy elgondolkodjunk, kiegészítő megjegyzéseket tegyünk. Én most csak arra korlátozom mm, a hozzászólásomat, hogy inkább a szakmai, technikai dolgokhoz fűzek megjegyzést, és nem pedig a politikaiakhoz. Úgy tűnik, hogy politikai szempontból egyetértünk, tehát azért támogatjuk ezt a lehetőséget, amit az Európai Unió a kezében tart, és nagyon jó, hogyha szabad kereskedelmi lehetőségeket kihasználhatjuk, tehát ez így nagyon jó, viszont a jelentés a preambulum bekezdésében, amikor a Európa újraiparosításáról van szó, és arról, hogy 15-20%-kal növeljük az ipari szektor által generált GDP részesedést, szerintem hiányzik a szolgáltatási szektor említése, mert hát azért mégiscsak itt a gyártás mellett nem szabad elfeledkezni arról, hogy a gazdaság diversifikálása elengedhetetlen a növekedés fenntartásához. Közben pedig, ami a következő oldalt illeti, 6 12 esről van szó. A mezőgazdaság hiányzik innen. Hát nem tudom, szerintem a tárgyalások nagyon fontos részét képezi ez. A bizottságnak a téti tárgyalásoknál az volt a célja, hogy a piac hozzáférés a legjobb lehetőségeket biztosítja, és a nem tarifális akadályok lebontása a kulcspontja mindennek. Láttuk ezt a Japán esetében is így volt ez. Ami pedig azt illeti, hogy ugye tartsuk észben a különbségeket, és a közbeszerzések esetében is a piaci különbségeket, azért itt el kell mondani ugye, hogy az európai cégek hozzáférése biztosított legyen a közbeszerzési piachoz. Szerintem a kanadai megállapodás az jó volt, tehát itt követhetnénk ezt a példát. Ahogy mondtam, én ezekre az aspektusokra fogom korlátozni a hozzászólásomat, és zárásként azt mondom, hogy ugye ma is hallottuk, hogy a japán nagykövet úr beszámolt arról, hogy a globális rendszer hogyan mozog, és hogy találkozási pontot próbálunk találni, kiegyensúlyozni a helyzetet, és hogy van egy lehetőség, amelyet figyelembe kellene venni. Most itt van ez a pillanat, ez a lehetőség, a jogbiztonságot erősíti, erősítheti, a befektetők védelmét is lehet javítani olyan helyzetekben, ahol gyakran a saját jogszabályaikat akarják érvényesíteni, nem csak azért, mert hogy egy adott államnak a normái ezek, hanem olyan esetek is előfordulnak, hogy ugye diszkrimináció valósul meg, tehát fontos a piaci hozzáférés a mindenfajta védelemmel és garanciával egyetemben. Köszönöm, mondja az elnök. A következő hozzászólónk sincs itt. Az ő után a következő sincs, akkor Fielner úr következik. Köszönöm, elnök úr, nagyon jó ez a jelentés és igaziból próbáljunk meg tartózkodni attól, hogy új piros határvonalakat húzunk. Volt már egy jelentés, ahol megfogalmaztuk a parlament álláspontját a tárgyalások előtt, a tanácsi mandátum megvan, és mi amúgy sem készíthetünk mi egy második vagy egy harmadik tárgyalási megbízást ebben a jelentésben. Tehát azért az fontos, hogy ne próbáljunk új határvonalakat lefektetni. Tehát most képzeljük el, hogy mi hogyan reagálnánk, hogyha mi lennénk az USA kongresszusa, hogyha egyszer csak a tárgyalások közepén valaki a kaput arrébb teszi, mondjuk egy futball, mint hogyha a futballmeccsen arrébb tennék a kaput, tehát hogy a játékszabályokat menet közben változtatják. Azért az nem lenne jó tulajdonképpen az ISDS rendszer ről nagyon sokat beszéltek már a tárgyalásokon. Én tudom, hogy mi is fogunk erről később beszélni, tehát ugye a befektető és az államok közötti vitarendezési mechanizmusról van szó. Én szerintem a jelentéstevő elnök úr, ahogy ezt megfogalmazta a jelentésben, nem tökéletes, hogyha megengedi elnök úr, akkor akkor én idéznék egy másik német szociáldemokratát, Zimmer Gabrielt, aki egy picit helyesebben fogalmaz, amikor azt mondja, hogy szükség van a saját ISDS-re, a befektetők védelmére, és tulajdonképpen ez egy lehetőség, esély Európa számára, hogy mondjuk az aranystandardot fogalmazzunk így, globálisan meghatározza. Én nem mondom ezt gyakran, úgyhogy kérem, hallgassanak meg engem, ezt a német szociáldemokratát érdemes meghallgatni, mert fontos dolgokat mond. Elolvastam egyébként a szocialista frakció pozíciós papírját, amelyet benyújtottak az ISDS-ről. Szerintem egy nagyon érdekes szöveg volt ez. Megpróbáltam megérteni a felvetéseket, és Mm, beleélni magam az ő helyükbe, elfogadni az ő, ér, megérteni az állásukat. Tehát nyilván nem vagyok kriminológus, nem tettem mindent, de ha jól értem, hogy mit írtak, azt mondják, hogy nem szeretnének, nem, nem támogatják ezt, de azért sok jó javaslattal élnek, ami az én számomra azt jelenti, hogy el tudják fogadni ennek a létét bizonyos reformokkal. Hát remélem, hogy akkor ez lesz az álláspontjuk, és valami hasonló lesz a parlament álláspontja is de az a pozíciós papír is, és ez az eszmecsere is túl sokat szól arról, hogy a bíróságok hogyan fognak működni, vagy, vagy arról, hogy egyáltalán kellenek-e bíróságok, ahelyett, hogy a befektetői védelemről tárgyalnánk. Tehát, hogy milyen fajta befektetői védelem létezzen, és milyen fajta védelmet védjenek aztán majd a bíróságok. Mert mhm. hát szerintem mi, mint jogalkotók, inkább a jogszabályra kellene, hogy összpontosítsunk, jogszabályokra, és nem pedig a bíróságokra. Én legalábbis ezt fogom megpróbálni a módosító indítványaimban például felvetni azt, hogy mi a tisztességes és egyenlő bánásmód, hogyan határozzuk ezt meg. Vagy a közvetlen lefoglalás vagy elvétele a jogoknak. Ezt mi hogyan értelmezzük? Mi a közvetlen? És mi a közvetett? Aztán milyen lényegi kérdései vannak a befektetők védelmének? Hogyha a lényegi elemeket megtárgyaltuk, akkor juthatunk el a bíróságokig, hogy megbeszéljük a bíróságok szerepét. Én látom ebben a jelentésben azt a kísérletet, hogy a befektetővédelem elemeire kitérjen, de nem értek egyet például azzal, amit elnök úr elnök úr ír. Ön azt mondja, hogy csak a befektetés megvalósulása után kívánja a védelmet megteremteni. Én remélem, hogy ez nem így van, és remélem, hogy a szocialista frakció sem ezt gondolja. Mert hogyha így működne, hát akkor tulajdonképpen a diszkrimináció megvalósulhatna. Ha valaki még nem fektetett be, akkor ugye lehetne mondani, hogy mi például csak a feltörekvő cégek befektetését fogadjuk be, de hát ezt eddig még nagyon jól ki lehet mondani, mert még nem történt meg semmi. Tehát ez a fajta védelem, ez csak ez az ex post védelem, ez így nem jó szerintem, és az eredeti szövegben ez nem szerepel. A második dolog, ami nagyon érdekes, a szolgáltatások témája, és nem már utalt rá. Szerintem a legfontosabb az nem az, hogy most egy pozitív vagy negatív lista legyen, hanem az, hogy jövőbiztos legyen az egész. Tehát ne zárjuk ki az új szolgáltatásokat. Hát a szolgáltatási szektor különösképpen a digitális területen olyan, hogy egész egyszerűen teljesen új szolgáltatások is megjelenhetnek, amelyeket most még csak el sem tudunk képzelni. Azzal, ha azt mondjuk, hogy ez fog csak a hatály alá tartani, ezt az új jogszabályt vagy megállapodást eleve lejárta, idejét múltát teszi, hiszen az újonnan megjelenő szolgáltatások nem tartoznak majd a körébe. Aztán arról spekulálni, hogy az amerikaiakkal miről tudunk megállapodni, meg miről nem. Hát inkább azt kellene megpróbálnunk, hogy eldöntsük, hogy mi az, amit akarunk, és akkor a bizottsággal tárgyalni, és így tovább. Nekem az egyik legnagyobb kérdőjel a digitális ökoszisztéma, és így tovább. Nem csak a digitális szolgáltatások és az internetes gazdaság számára fontos ez, hanem a normál gazdaság számára, az ipari cégek számára. Rossz lenne azt mondani, hogy ezen területen nem tudunk az adatvédelmi jogszabály elfogadása előtt kötelezettségeket vállalni. Mindig előfordul ez Brüsszelben, tehát megint magunkat korlátozzuk, az ambíciónkat korlátozzuk, hogy ó, ne vállaljunk kötelezettségeket, mert zajlik a másik folyamat. Ez tulajdonképpen csak saját magunk alatt vágjuk a fát ezzel. Tehát ezt ki akartam hangsúlyozni, és módosítókat fogok benyújtani annak érdekében, hogy ezt a problémát megoldjam. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Balesza úr kezdi a hozzászólók következő listáját. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni önnek a kiváló jelentéséhez. Ez az egyik legutolsó hozzászólásom, tehát rövid leszek. Nagyra becsülöm hogy a földgáz és olajexportokról ír az USA és az EU között. Szerintem ezen még itt vált, a megfogalmazáson változtatni kell, én módosítót fogok benyújtani, és két dolgot fogok benne felvetni. Szerintem meg kell erősíteni a megfogalmazást úgy, hogy abszolút világosan megfogalmazza, hogy az, amennyiben az USA elutasítja az exportkorlátozások megszüntetését a témában, akkor mi nem fogjuk tudni elfogadni ezt a megállapodást. Második dolog, amíg az ilyen exportokat fel nem szabadítják, és jelentős ö, export nem indul be az USA szénhidrogén piacáról, szerintem a mi energiaintenzív ágazatainkat védeni kell, méghozzá egy hosszú mentességi időszakkal, és csak akkor szüntetjük ezt meg, amikor az USA, USA-ból a gáz és olaj elkezd áramlani az EU-ba. És még egy a mobilitási csomagról. Szerintem itt sem jó a megfogalmazás. Ez a csomag ugyanis nagyon fontos. A vízumkönnyítés egy kulcsfontosságú elem a szolgáltatások és szolgáltatók és árutermelők esetében én tehát további módosítókat fogok benyújtani annak érdekében, hogy ezt a részt is változtassuk. Köszönöm szépen, Zsadó úr! Köszönöm szépen, Bent! Igen, nem fogjuk most még egyszer felsorolni az összes érvet, ami már elhangzott a vita első részében. Ami a szabályozást illeti, persze jó dolog megmondani, hogy meg kell vizsgálni ennek hatását a fogyasztókra, a felülvizsgálatot kell végezni, és a többi. És mindez emlékeztet a felelősségünkre is, ez már ugyanis szerepel az európai irányelvekben. Ami itt nagyon fontos, az az, hogy látnunk kell, milyen hatásokkal lehet mindez hogyan, milyen hatással lehet ez majd az európai jogszabály alkotási folyamatokra? Ez, ezek egy kicsit jégre kerülnek-e, vagy milyen hatás várható itt? Az ISDS-szel, hogyha megszületik a döntés, és a szabályozási e, együttműködéssel egy olyan helyzetbe kerülhetünk, ahol is a jogszabályok tulajdonképpen teljes teljességükben a beruházók és a kereskedelemben érdekeltek hatása alá tartozik és ez egy kicsit befagyaszthatja majd a jogszabályalkotást. A másik kérdésem a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozik. Sajnos ebben a, az Atlanti szerződésben nincsen szó olyan együttműködésről, amely a felügyelő szervezetek közötti együttműködést célozná, hogy elkerüljük az újabb válságot. Lehet, hogy a szabályok az Egyesült Államokban egy kicsit szigár, szigorúbbak, összességében egy sebezhetőség alakulhat ki, az egész pénzügyi rendszer sebezhetőbbé válhat ahogy a szakértők is mondják, 2008-as időszakból vagy válságból nem vonták le megfelelő tanulságokat, tehát itt egy újabb, a rendszer újabb sebezhetősége merül fel. Ami az ISDS-t illeti, a jelentést jelentéstevő álláspontja a jövőnek megfelelő álláspont. Látják, hogy hogyan alakult a helyzet az Egyesült Államokban is. Végre megértették ott is, a kongresszusban is, hogy egyre több jogász mondja azt, hogy ez a rendszer, az ISTS nem megfelelő rendszer, ez részlehajló, és nem elfogadható jelenlegi állás szerint. A Jacques Delors, a Not Europe, a különböző agytröztök, kutatóintézetek, az jogászok csoportjai, a mindenki tehát ezzel érvel, hogy ez nem egy elfogadható rendszer. Ami a szocialista pozíciót illeti az ISDS-szel kapcsolatban, nos, nagyon érdekes pont a digitális gazdaság kérdése. Ez az ISDS rendszernek a perverzitása. Most miből áll a digitális gazdaság? ami a tőzsdei forgalmat illeti 85%-ban amerikaiak, 2%-ban európaiak, sokkal előttünk, sokkal inkább előttünk vannak szabályozásban és mindenben. Ki gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy, Amerika, hogy, hogy Németországban digitális gazdasággal kapcsolatos problémák merülnek fel? Az ISDS-szel szemben áll a digitális gazdaság, az ISDS rendszer nem fogja lehetővé tenni, hogy létezen az európai digitális gazdaság a saját szabályozásaival, a mm, adatvédelemmel, stb. A digitális gazdaság, tehát világos példája annak, hogy ez teljesen szemben áll az ISDS érdekeivel. Köszönöm szépen, Kelly úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Én személy szerint én támogatom a TTIP-et, szerintem ez egy kiváló lehetőség számunkra, és minél gyorsabban le kell ezt zárni, ugyanis versenyképes Európát szeretünk. Hogyha nem sikerül a TTIP-ben megállapodásra jutni, akkor elveszítjük ezt a lehetőséget, az előnyünket. Fjellner úr hozzászólásának nagy részével egyetérek, egyetértek főleg az új vörös vonalak bevezetésének szükségtelenségével, bár azért van még néhány vörös vonal, amire szükség lehetne, például a mezőgazdaság. Ugye nem akartuk a mezőgazdaságot bevenni a TTIP-be, mezőgazdaságban azonban vannak vörös vonalak számunkra, amelyeket Európában nem engedünk meg. Tisztázni kell tehát, hogy Európa mely irányba akar elindulni. De szélesebb körben Fjellner úrnak igaza van, különösen ami a digitális területet illeti. A digitális terület ez napról napra változik. Ez Fontos, hogy a jövőre felkészültek legyünk ezzel kapcsolatban, és az Egyesült Államok és az EU együtt mi vagyunk a legnagyobb innovátorok ezen a területen, és ezt nem akarjuk veszélyeztetni, ezt a vezető szerepet. Az ISTS e tulajdonképpen már nagyobb szerepet kap, mint ami megilleti, mindenki ezzel asszociálja már a TTIP-et. A szakszervezeti képviselők az én hazámban is aggasztónak tartják ezt. Ezzel egy időben a szita, szitával kapcsolatos egyezmény megmutatta, hogy az ISDS lehet módosítani, lehet működőképessé tenni, és azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell elindulni, nem azt mondani, hogy egyáltalán nem akarjuk az ISDS-t. Azt hiszem, hogy nagyon nagy munkát végeztek, nagy előrelépést értek el a tárgyaló delegációk, de ne féljünk, mert végeredményben erről fogunk majd szavazni, igennel vagy nemmel. Várjuk meg a tárgyalások eredményét, és aztán eldöntjük, hogy hogyan szavazunk. Köszönöm szépen! Reding asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani önnek, jelentéstevőnek. Nagyon fontos munkát végzett eh, ezen az átfogó jelentésem. Már csak néhány pontot eh, szeretnék kommentálni, amelyhez nagyon fontos, eh, amelyet, amelyeket nagyon fontosnak tartok. Először is a szolgáltatások. Itt azt hiszem, hogy javítani lehet a jelentésen. A a távközlési eh, rész és a távközlési piachoz való hozzáférés eh, kérdése, ez egy érzékeny terület. Hangsúlyoznunk kell azt, hogy fontos, hogy az Európai Uniós szereplők hozzáférjenek eh, az USA távközlési piacához. Ez nagyon védett piac. Ami az e-commerce-et illeti, a meglévő és jövőbeni eh, adatvédelmi eh, standardjeinket be kell tartani, ezeket tiszteletben kell tartani, és adatlokalizációval kapcsolatban és adatáramlással kapcsolatban nem lehet megállapodást kötni addig, amíg nem sikerül bizonyos eh, szabályozási kérdésekben megállapodni Európán belül és, az, e- és Európa és az USA között. Általánosságban, és ezt már hangsúlyozták kollégák is, a TTIP nem szabad, hogy megakadályozza az, hogy Európa a digitális gazdaságát fejlesz -e. Sokkal inkább lehetővé kell, hogy tegye számunkra a transatlanti fejlődést, előrelépést, digitális gazdaságot, ehhez a TTIP-nek biztosítania kell a kölcsönös piaci hozzáférést, és az egyenlő, egyenrangú bánásmódot. Nagyon sok feladat van itt még ezen a területen. Az ISDS-ről beszéltünk, erről mi fogunk is beszélni. Én azt gondolom, hogy a jelentéstevő jelentése túl messze megy. Mégpedig azért, mert szerintem olyan mechanizmusra van szükség, amely biztosítja a beruházók védelmét, és nem gondolom, hogy ez egy state-to-state -state vitarendezés, tehát államok közötti vitarendezéssel oldható meg, ahogy ezt a jelentéstevő javasolja, mert ez kereskedelmi háborúkhoz vezethet, és azt sem gondolom, hogy a jelenlegi rendszer megfelelő, ugyanis ez nem felel meg az alapvető bírósági vagy igazságszolgáltatási sztenderdeknek, vagy a bírók függetlensége sem garantált, ami azonban alapvető elv a rendszerünkben. És a döntések sem eléggé hatékonyak. Persze tudom, hogy nagyon óvatosan kellene közelíteni egy olyan rendszer, reformjához, amelyre már 14 ezer bilaterális egyezmény vonatkozik. Hogy a citában tett engedmények elegendőek-e vagy nem, ezt végig kell gondolni. Nekünk nem csak bilaterálisan kell megoldani ezt a problémát az USA-val, hanem hanem az eddig megkötött 1400 nemzetközi egyezményt is újra felül kell vizsgálni. Közös nemzetközi szabályrendszer kidolgozására lehet szükség. Azt hiszem, hogy ez lehet a kiút számos politikai frakció számára is, hogy megegyezünk tehát valamilyen közös megoldásban. És zárásként annyit mondanék, elnök úr, hogyha, tisz, hogyha végig gondoljuk e, a ttip kapcsolatos európai véleményeket, szerintem nagyon fontos, hogy ez a jelentés elfogadásra e, kerüljön, hogy a parlament szerepét e, fenntartsuk, kompromisszumos javaslatokat szeretnék ösztönözni. Olyan helyzetben vagyunk most ugyanis, hogy össze kell tartanunk az Európai Parlamentnek nagy többséget kell felsorakoztatnia, mert végén, hogyha jó döntést hozunk, hogyha megfelelően eh, állítjuk össze ezt a TTIP-et, akkor ez az európai fogyasztók számára nagy eh, előnyöket jelenthet, és az üzleti szféra számára is. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Stier úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd beszéljek anyanyelvemen, horvát. Gospodine predsjedniče, htio bi se ovaj, pridružiti kolegama i... Köszönöm szépen, elnök úr kollégáimhoz szeretnék csatlakozni, és köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett, emellett szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködésért, a Fejlesztési Bizottsággal, amely nagy többség, amelynek a szavazá, szavazásán nagy többséget értek el, és a véleményről szóló szavazásban, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez a TTIP nagyon fontos lehetőségeket nyit meg a, a fenntartható fejlődés területén. Most pedig szeretném kommentálni a vita rendezési szabályozás kérdését. Mi új tagállam vagyunk, ugye, Horvátország. Azt gondolom, hogy egy ilyen mechanizmus, amely a nemzeti bíróságok fölött áll, ez pozitív lenne az én országom számára legalábbis, mert ezzel erősítenénk azt a felfogást, hogy a külföldi beruházókra vonatkozó feltételek egy kis új országban e, is ugyanolyanok, mint az Európai Unió régebbi e, nagyobb országaiban is. Lehet, hogy ez egy kicsit e, marginális nézet, de erről eddig nem beszéltünk. Szerintem fontos ezt felvetni. Azt gondolom, az Európai Unió számára nem lenne jó, hogyha nem létezne ez a rendszer, és az új tagállamok számára pedig egyáltalán nem. Köszönöm szépen. Chris Róvól asszony következik. Elnézést, hogy egy kicsit késve érkeztem. Már volt lehetőségünk néhány héttel ezelőtt beszélni az ön E, jelentéséről. Ez tulajdonképpen most az eddigi vita aktualizálása. Az ön e, jelentés tervezete és a vélemények nagyon sok módosítást e, generálnak, és akkor ezek alapján kell majd valami következetes, kiegyensúlyozott jelentést készíteni. Először is én nem vagyok benne biztos, hogy most ebben a pillanatban nagyon nagy szükség van egy jelentésre, hogyha végeredményben van egy jelentés, amelyet nagy többség támogat, és kiegyensúlyozott az a jelentés, az jó. Ha azonban nincsen jelentés, hm, hát mivel a konszenzus az, hogy nem tudunk mandátumot adni, mert nem vagyunk illetékesek ebben, akkor nem is olyan nagy baj, hogyha nincs jelentés. De hogyha már van egy ilyen jelentés tervezet, akkor jó lenne minél nagyobb többséget elérni ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy így meghallgatva a kollégákat és elolvasva a jelentést, egy kicsit mosolyognom kell. Egy, nem is az az érzésem, hogy a kereskedelemről van szó, hanem sokkal inkább a standardünk erősítéséről, amit eddig fel sem, nem is vontak kétségbe Hogyha ez az általános konszenzus, akkor jó, ezt kimondhatjuk, hogy vannak standardek, ezek mellett kiállunk, van egy európai modell, mint ahogy Zsádó kollega is elmondta, még akkor is, hogyha ennek az európai modellnek a következetéséről különböző véleménye lehetünk, de hát különbözőek a vélemények, persze. Továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy egyes érdemi kérdésekben lehetne pozitívabban fogalmazni, legalábbis a megfogalmazás szintjén lehetne változtatni. Az ön jelentése, vagy a közös parlamenti jelentés nem azt a benyomást kell, hogy adja az, a, a, az amerikaiaknak, hogy tulajdonképpen az európaiak nem is akarnak megegyezni, ugyan vitázgatnak róla, vagy tárgyalnak, de nem is akarnak megegyezni. Mindenki tudja, hogy nagyon sok érzelmi és pszichológiai öm, szempont felvetődik ebben a tárgyalásban. Konkrétan Eddig az ISDS kifejezést nem, innentől kezdve nem fogom használni. Azonban az a véleményem, hogy a, egy felülvizsgált formában a nagyon-nagyon szükséges a beruházó védelem, a beruházók védelme. A parlamentnek is lehet szerepe abban, hogy új lehetőségeket tárjon föl ezzel kapcsolatban. Majd délután találkozunk majd a biztosasszonynal. Az idők során lesz elég lehetőségünk arról, hogy a véleményünket kialakítsuk ezzel kapcsolatban. Talán a CETA Plus egy jó modell lehet, de az eddigi formában nem jó ez, egy felülvizsgált, revideált formában elvileg elfogadható lehet, de ezt még konkretizálni kell. Másodszor a szolgáltatások. Azt hiszem, hogy itt már említették, ezt nem tudom, hogy más, nem, nem gondolom, hogy más megközelítést kellene választanunk, mint a szetánál. Ami a negatív listát illeti, nos, ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy nagyon sok minden, amiről most beszélünk, a 2015-ös, vagy a vagy olyan helyzetből indul ki, amelyet ismerünk, amit belenőttünk, tehát a létező gazdaságból. Amit amit azonban meg akarunk határozni, ez a jövőre vonatkozik, az elkövetkezendő időszakra, ami aminek az előnyeit csak középtávon tudjuk majd learatni. A gazdaságban és az iparban nagyon gyors fejlődés látható, tapasztalható, úgyhogy a jövőbe kell tekintenünk, hogyha most egy pozitív listát készítünk, akkor ezzel egyáltalán nem gondolunk arra, hogy mi lehetséges 15 év múlva, vagy 20 év múlva. Az meg szóba se jön. Úgyhogy szerintem a, uh, itt a CETA-ból kellene kiindulni. Kötőérvényű szabályokra van szükség a fenntartható fejlődésre vonatkozóan, azonban nem vagyok biztos benne, hogy meg kell -e próbálnunk esetleg az Egyesült Államokat arra eh, kényszeríteni, hogy valamilyen nemzetközi egyezményt ratifikáljanak. Sokkal inkább az a fontos, hogy érjük el azt, hogy tartsuk meg azt, amit eddig sikerült elérni. Ha azt akarjuk, hogy ez mi rendszerünket tartsák tiszteletben, akkor ez kölcsönösségen kell, hogy alapuljon, akkor azt kell mondanunk, hogy az Egyesült Államoknak a saját rendszerét is fent lehet tartani, és a jövőben meg kell próbálni valamilyen kompatibilitást kialakítani. Megpróbálunk a frakciónkkal a módosító javaslatunkat megfelelően megfogalmazni, hogy ez következetes legyen. Nem mondom, hogy nagyon boldog vagyok, hogy dolgozhatok ezen a témán, de biztos vagyok benne, hogy jó megoldást tudunk majd elérni. Frau Begina. Grazie. Köszönöm szépen. Hm. Köszönöm szépen. Megköszönöm ezt a kiváló jelentést. Már volt alkalmam arra, hogy ezt elmondjam, és nagyra becsültem a bátorságát, az értésről szóló bekezdést is. Erőseknek kell lennünk, hogy meg tudjuk változtatni ezt a bekezdést, és ne engedjük meg azt, hogy az ön jelentése ennél rosszabb szövege, javaslatokat elfogad, hogy erről nem is beszél. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy erről ne beszéljünk, de egyébként látom, hogy az eszmecsere nagyon élénk erről a pontról is. Hát személyesen több véleményem is van ezzel kapcsolatban, több különböző gondolatom is van. Hát nyilván mi választott jogalkotók vagyunk, tehát nem lehet egy nemzetközi magán bíróságnak a kezébe átadni a döntést, de hát azért ne gondoljunk arra se, de azért gondoljunk arra is, hogy a bizottság tanulmányának értelmében rengeteg munkavállalóról van szó. A szuverenitásunkat sem adhatjuk át a tanácsnak, hogy aztán olyan a saját környezetünkről, egészségünkről szóló szerződést úgy fogadjon el, hogy aztán kevés védelem jut az általunk előállított kiváló minőségű élelmiszeripari termékeknek. Lange úr a jelentésében nagyon sokat felvetett ezen a gályok közül, és ezt megköszönöm. De ahogy mondtam, fekete feketén-fehéren szeretnék látni egy utalást az előbb a vigyázatosság elvére, ami Európában egy alapvető dolog. És hogyha lesz egy szerződés, akkor azt is szeretném, hogy az USA teljes mértékben megnyissa a közbeszerzési piacát, mivel a miénk ugye már teljesen, sőt, tehát nagyon-nagyon nyitott. Aztán a szakmai képesítéseket is ismerjék el. Érdekes lesz majd meglátni, hogy mi következik ezután. A többi szakbizottság mit gondol az Európai Parlamenten belül. Szinte minden szakbizottság már elkészítette a véleményét a TTIP-ről, és nagyon sok szakbizottságban sikerült komplex témákban megállapodni, akkor is, hogyha hosszan vitáztak arról, hogy milyen hatása lesz a TTIP-nek a közösségi politikára. Hát kár lenne nem figyelembe venni kollégáink kemény munkáját, amelyet végeztek. Aztán a munkamódszerről szeretnék -e még egy-két dolgot hallani hogy hogyan veszük figyelembe a kollégáink álláspontját. Köszönjük, Köszönjük szépen. Parancsolja. Asszonyom. McLaren asszony. És az előadónak is a szöveget. Nagyon fontos, hogy ebben a fázisban még a tárgyalóasztalról ne vegyünk le semmit se. És arra szeretnék emlékeztetni, hogy ez még csak a tárgyalások első fázisa igazán és bármit is generálunk, meg kell ragadni benne a pozitívumokat, és nem kell most még piros vonalakat húzigálni, mert még nem látjuk, hogy milyen irányba tartanak a tárgyalások. Fontos, hogy ebben a fázisban még azt mutassuk, hogy meg akarunk állapodni, hogy magas elvárásaink vannak, de ki akarjuk használni a polgáraink javára a dologban rejlő valamennyi lehetőséget. Tehát tárgyalóinkat arra, érdemes a kollégáimat arra ösztönözném, hogy ne írjanak túl sok módosítót ehhez, mert ebben a fázisban most előre kell lendíteni a tárgyalások folyamatát, és majd később meglátjuk, hogy még milyen gondok adódnak. Most az ambíció idejét éljük, nyíltan meg kell fogalmazni, hogy mit akarunk, és ne azt fogalmazzuk állandóan meg, hogy mit nem akarunk, hanem hogy mit akarunk. És ebben egyetértek a kollégáimmal, akik ezt már elmondták, folytassuk az együttműködést annak érdekében, hogy a lehetséges legjobb megállapodás szülessen majd meg. Köszönjük. Keller asszony következik. Én is köszönöm a szót, és a szöveget is. Két apróságra szeretném ráirányítani a figyelmet, de mielőtt az ISDS-ről beszélnék, el szeretném mondani, hogy szerintem ennél minél többet is követelhetnénk. Nem, nem arról van szó, hogy nincs erre szükség. Ahogy elmondták a kollégák is, a konfliktus kezelésnek ez nem a legjobb módja. De biztos, hogy nekünk is másképp kell kezelni. A világos, az egyértelmű alternatíva ezzel szemben a nemzeti bíróságok kompetenciájának megerősítése, akik nyitottak minden magánszemélyel és jogi személyel szemben, és nem tenne jót aláásná a bíráskodási kereteket, hogyha egy új rendszert megengednénk. Megvan ennek a maga struktúrája, és a helyi bíróságoknak megvan ebben a szerepe. Az USA-ban is fejlett ez a rendszer, de az EU-ban is fejlett ez a rendszer, és ha egy beruházó elveszte egy esetet, ügyet, az jó, előfordul, de náluk is előfordul, tehát nem kell emiatt megérni. Ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, a, a piaci hozzáférési magas szintű tárgyalásokat illetően egyetértek a kezdeményezéssel, de tudjuk persze azt is, hogy az USA-ban a meglévő magas szintű normákat is helyben is sokan támadják, nekünk le kell szögezni, hogy a felügyeleti és szabályozási szuverenitásunkat semmilyen módon nem vagyunk hajlandók korlátozni tagállami szinten. Ezt le kell szögezni a legelején. A magasabb normákat szívesen elfogadjuk, de a saját autonómiánkat, jogalkotási autonómiánkat egy pillanatig sem hagyjuk befolyásolni. A jelentés hatástanulmányokat kér, a szabályozási vonatkozásban, hogy milyen hatásai lehetnek a szabályozásnak. Ezzel én megint csak elvileg egyetértek, de rá szeretnék mutatni, hogy a hatástanulmányokra vonatkozó rendelet érdelmében nem elég tudni, hogy mi a hatás, hanem azt is meg kell fogalmazni, hogy erre hogyan reagálunk. Mert ha semmi nem történik a hatástanulmányok után, akkor teljesen fölösleges ezeket elvégeztetni. Tehát kötelező érvényel elő kell érni bizonyos, írni bizonyos dolgokat, ne a levegőbe ö, ö, csináljuk ezeket a hatástanulmányokat és ezt sajnos eddig nem vettük kellőképpen figyelembe, nem használtuk konstruktív módon, és maguk a hatástanulmányok önmagukban nem oldanak meg semmilyen problémát, köszönöm szépen, ennyit kívántam csak mondani. Köszönjük. Helmut kap szót. Köszönöm. Elnök úr, az első körben én már beszélhettem a frakciónk álláspontjáról. Ott, itt most csak meg szeretném erősíteni, hogy a jelentés fő vonalát, mondani valóját támogatjuk. A központi kérdés szerintünk is az, hogy a TTIP tehát hogy tesszük magunknak sikeressé. Három-négy dolgot szeretnék még hozzáfűzni már korábban elmondottakhoz. Az Európai Parlamentnek különösen most a mostani időszakban fontos, hogy legyen saját álláspontja. Ez egy, ez egy demokratikus eljárás, gyakorlat, amit érdemes akkor is folytatni, hogyha nem tudunk mindent egyértelműen és véglegesen megfogalmazni, mert az, hogy a parlamentben vita van erről, ez azt is szimbolizálja, hogy a, a, a lakosságban is folyamatosan gondolkodás van erről. Hónapokon át megpróbálunk egy-egy állásfoglalást megírni. Ez a polgárok bizalmának a visszanyerését is szolgálja, hogy erről tárgyalunk, és keményen és érdemben tárgyalunk. Még ha látszólag konkrétumokban nem is tudunk beleszólni, de erről vitát kell folytatnunk, és hatást kell gyakorolnunk, és azért van hatásunk. És amit első körben is elmondtam, hogy a transatlanti piachoz, ha TTIP érdemében hozzáférünk, akkor az is ugye kérdés, hogy milyen ö, ö, módon működik majd a belső piac a jövőben, és hogyan lehet a milyenket összehangolni az észak-amerikai szabadkereskedelmi övezettel. Ha kövös, közös piacot hozunk létre, akkor ö, nyilvánvaló, hogy ö, erről beszélnünk kell. Ma délután lesz még erről részletesebben szó, de egy kérdést még föl szeretnék vetni. Akarjuk-e tényleg, hogy a gazdasági fejlődés szempontjából a magánjogi rendszert tényleg meg akarjuk-e kérdőjelezni. Ugye azt mondjuk-e, hogy a 20. század szemétdombjára tartoznak ezek a szabályok, vagy sem? Redding asszony ezzel kapcsolatban érdekeset mondott, el kéne gondolkodni azon, hogy a nemzetközi pénzügyi bíróság, ha ilyen létrejönne, akkor hogy nézne ki? A GUE mondjuk maga feltétlenül nem, de a parlament egésze érdekelt egy végső megállapodásban. Én ugyan azt mondom, hogy nincs erre szükség, de arra mindenképpen szükség van, hogy ezeket a kérdéseket az ISDS kapcsán érdemben komolyan mélyen átgondoljuk. Nagyon sok bilaterális megállapodás van, amelynek van ISDS záradéka, és a Lisszaboni szerződés miatt most ugye a parlamentnek is nagy kompetenciája van ezen a területen, tehát szerintem is szükség van egy nem magánjogi, de nemzetközi bíróságra, hosszú távon. Ez most konkrétan a TTIP és a CETA kapcsán nem segít rajtunk ez a gondolkodás, de az biztos, hogy hogy a megfontolásra, tehát a gondolkodásra akkor is szükség van. És majd, ha a kongresszusi vitákat látjuk, hogy hogyan zajlanak, akkor szerintem azt fogjuk látni, hogy ott is ugyanezek a kérdések vetődnek föl, ott is vannak nagyon is olyan képviselők, akik az ISDS szükségességét, létjogosultságát megkérdőjelezik. Tehát ebben a hatalmas témakörben mindent nem tudok elmondani, amit a témában olvastam, de az biztos, hogy az amerikai jogalkotás előtt is van egy ajánlás, és abban is sok kritika van, ami a telekommunikációs területet illeti. Én az adatfolyam tekintetében nyilván az adatvédelmi megállapodás is feltétlenül szükséges, anélkül nem lehet, ne is legyen megállapodás, tehát világos szabályozásra lenne szükség, és várom egyébként ilyen értelemben az Európai Bíróság végső ítéletét az adatvédelmi témában. Ugye Bulgária és Hollandia ügyében a nemzeti adatvédelmi szabályokat hatályon kívül helyezték, és Németországban is van egy hasonló alkotmánybírósági ítélet, amely a német adatvédelmi törvény újraírását írja elő. Tehát a jövőbeli együttműködés szempontjából ezek nagyon fontos szempontok, mert az adat a mai világban áru, kereskednek vele, az audiovizuális ágazatban ezt pontosan tudják, akik működnek, és ö, záró megjegyzésként pedig azt szeretném elmondani, hogy örülök annak, hogy volt egy ilyen ö, központi eszmecsere, hogy minden szakbizottság elmondhatta maga dolgát, ez a demokratikus eljárásnak példaértékű jele, még akkor is, hogyha nem ülünk a tárgyaló asztalnál, ami a mi felelősségünk, azt nekünk is vállalni kell, és meg kell neki felelni. Köszönöm szépen. Ma Sarán Szóval asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a jelentést, általában véve nagyon pozitív, kiegyensúlyozott szövegről van szó, de azért lehetne ezt még tovább erősíteni, véleményem szerint, és egyetértek ilyen értelemben az előttem szólókkal. Az itt a fontos számomra, hogy milyen végső üzenetet küldünk ki a világba. És fontos lenne most az offenzív érdekeinket megfogalmazni. Az E preambulum bekezdése van, ezért csak kizárólag bajom. Szerintem a TTIP-ről ki kell mondani, hogy a belső piac fejlődéséhez hozzájárulhat, míg persze nyilván vitál konfliktusok is adónak, de szerintem ennek a bekezdésnek a megfogalmazása nem volt annyira sikeres. Én az IMKE, IMKO bizottság előadója vagyok, véleményezője ennek a jelentésnek, és az IMKO nevében rá szeretnék világítani néhány imkós megfontolásra. Ami a szolgáltatási ágazatot illeti, ami ugyebár az USA-val lebonyolított kereskedelmünk egy harmada, ezeket a jelentésben meg kéne erősíteni a szolgáltatásokra vonatkozó részeket. A negatív listáról szóló rész helyett, vagy mellett a, a bizottsági pozitív listás megközelítést a kanadaihoz hasonló pozitív listás megközelítést támogatnánk. Ami a közbeszerzéseket illeti, ennek a tárgyalásnak ez az egyik kulcsfontosságú kérdése, és mindent meg kell tenni a tárgyalóinknak annak érdekében, hogy a közbeszerzési szabályokhoz föderatív és tagállami, ottani tagállami szinten is egyforma hozzáférés legyen garantálható. Ami a normákat és a szabályozás együttműködést illeti, ez a két kérdéskör számomra a legkeményebb téma, mert ha közösek a normák, és együttműködünk a norma alkotásban, akkor a non korlátozások többségét végül is ezzel lebontjuk, e, e, ami jó a kis és középméretű vállalkozásoknak. Tehát a regulá szabályozási konvergenciának kéne lenni szerintem a központi kérdésnek számunkra. Ami az INDS eh, szabályokat illeti, egyetértek Redding asszonyjal, amikor erről beszél. A jelenlegi megfogalmazás szerintem eh, a lehető legrosszabb. Ha a TTIP-et nem használjuk föl az ISDS reformjára, akkor megmarad e, ehelyett a több ezer bilaterális apró megállapodás, tehát az ISDS-re valahol szükséges dolog a cégek számára, mert a nemzetközi ö, jogot nem lehet ö, minden aspektusában ráerőltetni a helyi bíróságokra. Az ISDS ö, ö, bíróság felállásáig is szükséges azért bizonyos mechanizmusoknak fenntartása, és ezért nyíltan kell arról beszélnünk, és konstruktívan, hogy amíg nem történik meg a teljes modernizációja az ISDS-nek, addig milyen eljárások maradnak érvényben, de remélem, hogy a ma délutáni meghallgatás is majd hozzájárul ennek a kérdésnek a megválaszolásához. meg Most Szilva asszonynak vagy úrnak adok szót, parancsoljon a bizottság bizottság részéről, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen! Nem a bizottság, hanem a szakbizottság részéről. Üdvözlöm a jelentést. Nagyon kiegyensúlyozott és időszerű, jókor megírt szövegez a tárgyalások megfelelő fázisában születik meg éppen. A parlamentnek politikai üzenetet kell megfogalmaznia, ami kemény, de pragmatikus és konstruktív. Ugye több dologra itt érdemes felhívni a figyelmet. Először is. A az exportágazatban dolgozók mobilitása, a beruházók, befektetők szempontjainak figyelembe vétele. A kölcsönös elismerése a kvalifikációknak is egy olyan terület, amelyel már most ebben a fázisban is lehet és érdemes foglalkozni. Fontos, hogy az EU és persze az USA is erőfeszítést tegyen ennek a problémának a megoldásáért. A beruházók védelme önálló fejezet, most nem akarok az ISDS-ről részletesen beszélni, délután majd a bizottsággal bőven tárgyalunk erről, de értem, amikor elhangzik, hogy a beruházó vagy befektető védelmet nagyon részletesen átfogóan szabályozni kell, és a jelenlegi vitarendezési mechanizmus az biztos, hogy nem jó. Most lesz a végső megalapodásban egyfajta vitarendezési mechanizmusról szó, vagy ezt meghagyjuk a tagállamok kompetenciájának, mindenképpen lesz azért vitarendezési eljárás, csak lehet, hogy nem olyan, mint most. De mi ugye ezt leginkább a helyi bíróságok kompetenciájába rendelnénk. Mert sok a visszaélés ezekkel a szabályokkal. A legfontosabb azonban miközben a helyi bíróságot preferáljuk, az, hogy valamilyen bíróság legyen itt érintett. Tehát legyen valaki, aki ezt lerendezi, a, a, a egyeztetést végzi. Mert a befektetőket nem lehet védelem nélkül hagyni. Tehát ilyen értelemben meg kell fogalmaznunk a politikai állásfoglalásunkat, hogy mi sem szeretnénk azt, hogy héza keletkezzen a rendszerben. Köszönöm.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 válaszolni. Malmström biztos asszony majd jön délután, és a befektetők vitarendezéséről fog beszélni. Tehát most ebből a, erről a témáról én nem beszélek, inkább meghagyom a biztos asszonynak ezt a lehetőséget, hogy a véleményét elmondja, és az eszmecserében részt, vegy, részt vegyen. Úgyhogy most csak arra korlátozom ezt a hozzászólást, hogy egy-két megjegyzést elmondja. Nagyon fontos állásfoglalásról van szó, és nagyon fontos pillanatban vagyunk a tárgyalások idején. Fontos az is, hogy milyen a politikai helyzet az Egyesült Államokban. Egy picit bonyolultabb lett a helyzet legutóbb, amikor beszéltünk, akkor ugye azért volt bizonyos fajta optimizmus arra vonatkozóan, hogy gyorsabban tudunk előre haladni. Most viszont úgy látszik, hogy bonyolultabb lesz a folyamat, azért még reméljük, hogy sikerül a kereskedelem támogató intézkedéseket elfogadni a szünet előtt, de hát azért az, hogy április-májusra elérünk ideig, az már nem állja meg a helyét teljes mértékben. Többen említették a határvonalak kérdését, egy piros határvonal a kérdését, tehát nyilván a parlament nem tud új határvonalakat eh, bevezetni. Ez persze a másik oldalt is egyébként is arra ösztönözni, hogy akkor ők is ilyen eh, át nem léphető határvonalakat fektetnének le. Alapelvekre szeretnék emlékeztetni. Voltak olyanok, amelyeket mindig megfogalmaztunk, amióta ezek a tárgyalások beindultak. Az első az, hogy a megállapodásban semmi nem csökkentheti az európai állampolgárok számára már meglévő védelmet. Egyébként Obama elnök úr ezt elmondta, hogy az amerikai oldal esetére is ez igaz. Tehát ezt az alapelvet azt hiszem osztjuk mindkét fél osztja az is világos, hogy semmifajta kötelezettségvállalást nem fogunk letárgyalni, amely korlátozná bármely önkormányzat jogát arra vonatkozóan, hogy a közféra nyújtson egy szolgáltatást, akkor is, hogyha az a szolgáltatás korábban privatizált volt. Ezt egyébként osztja szintén ezt a nézetet a két fél. Nyilván a szövegezés esetén ezt figyelembe vehetik. Röviden szerettem volna a pozitív és negatív listákról is szólni. Három lehetséges modellünk van. Van egy pozitív lista, a szitában negatív, és van egy hibrid megközelítés is, ahol pozitív és negatív lista is van. Tulajdonképpen inkább arról van szó, hogy mi lesz az időzítés a T-tippen, valószínűleg a hibrid megközelítés lesz, mint a tízelban. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen megközelítés lesz, a közszolgáltatásokra vonatkozó alapelvek, amelyeket említettem, azok itt is meg lesznek, tehát itt is figyelembe vesszük és megvédjük ezeket. Végül pedig többen utaltak arra, hogy az Európai Uniónak offenzív érdekei vannak itt a tárgyalások során, és mondjuk lehet, hogy az hasznos, hogy ezt kifejezzük egy kicsit erősebben, azért utaltak például a mezőgazdaságra is. Fontos, a mezőgazdasági tárgyalások során, hogy a nem tarifális akadályokat is lebontsák az amerikai piacot védő nem tarifális akadályokat is. Tehát az SPS-ről szóló fejezet egy picit túl közel áll a defenzív oldalhoz, ha így mondhatnám, és nem annyira offenzív, amennyire nekünk offenzív érdekeink vannak. Nagyon fontosak az ilyen szolgáltatások, a szolgáltatásokat tényleg egy picit jobban ki lehetne emelni, utalt valaki a telekom szolgáltatásokra és egyebekre, a mobilitásra, és persze hát a közbeszerzés nyilván az egyik fő érdekünk a tárgyalások során, és a parlament, hogyha világos üzenetet fogalmazna meg ezekben a témákban, akkor ezt nagyra értékelnénk. Én most egyelőre ezzel befejezem, és eh, ahogy mondtam, majd Malmström biztos asszony fog a befektetői eh, vitarendezési eljárásról beszélni önökkel ma délután, tehát nem szeretnék előre bocsátani semmit, hanem meghagyom neki ezt a témát. Köszönöm. Ignácio. De... Köszönöm szépen, Ignácio. Engedjék meg, hogy a vita lezárásaként én is itt fölvessek még néhány pontot. Egy-két részletkérdéssel kezdek, és aztán a stratégiai kérdésekre is kitérek. Először is az ISDS problémája. Nos, az én álláspontomat szeretném ezzel kapcsolatban tisztázni. Én meg vagyok róla győződve, hogy különbséget kell tennünk a befektetők védelme és az ezt szolgáló eszköz között. Az, hogy az befektetők védelmével kapcsolatban egyezményre van szükség. Azzal az elvel alátámasztva, hogy a külföldi és belföldi beruházókat egy egyformán kezeljük, hogy ne legyen diszkrimináció, ez szerintem vitathatatlan, ebben egyetértés van, de Szilva úr is mondta, hogy a kérdés az az, hogy a befektető védelmet hogyan korlátozzuk, vagy határozzuk, határoljuk el. Melyik a legjobb eszköz arra, hogy ezt megvalósítsuk? Itt én nekem, én nem tartom azt jónak, hogy egy eszközt az egyetlen megfelelő eszköznek tekintsünk. Szerintem ezt esetről esetre kell megvizsgálni különböző befektetői szerződésekben különböző megoldások szerepelnek. Hogyha megnézzük az Egyesült Államokat, akkor látjuk, hogy a probléma itt a diszkriminációval, és akkor felmerülnek különböző definíciók, amelyekkel összekapcsolódhatnak. Nos, ez nem áll fent. Az egyes, a, a, a, Németország 131 befektetővédelmi egyezményt kötött, az elsőt 1959-et Pakisztánnal, és nincsen ebben ISD az egyikben sem, hanem, hanem államok közötti megoldások vannak, vagy vitarendezés van az Egyesült Államokkal, azonban nincsen befektetővédelmi megállapodás. Hogyha lettek volna nagy problémák, akkor nyilván a német ipar azt mondta volna, hogy szükség van a befektetővédelemre, de hát ez, erre nem került sor. Másik oldalon van egy ország az Európai Unióban, ahol a legtöbb az amerikai befektetés arányaiban, lakossághoz mérve, és a BIP-hez mér, GDP-hez mérve, ez Írország. Ezek az országnak sincsen befektetővédelmi egyezménye az Egyesült Államoknak. Tehát egyértelműnek tűnik számomra, hogy ezen eszköz nélkül is sikerül befektetővédelmet garantálni. Ezért olyan, azért az a véleményem, hogy erre nincs szükség, nincs szükség az ISDS-re. Persze Redding mondja, teljes mértékben igaza van, lehetnek olyan helyzetek, ahol jó okkal mondjuk azt, hogy a befektetővédelem más formáira van szükség. Ezért az a vita, amely arról szól, hogy egy nemzetközi bíróságot befektető védelmi bírósági feladatokkal is eh, ellátunk, jó irányba mutat. Az ISDS-t ebben az esetben választott bíróságnak kell nevezni, Egyelőre azonban ezek nem választott bíróságok, hanem választott hivatalok, nem valódi bíróságok, nem független bírókkal működő bíróságok, nincsen megfelelő ezekre vonatkozó világos kódex, úgyhogy ez még sok problémát vet föl. Ezért az a vita, amelyet Gabriel úr és még mások is felvetettek, mint ahogy Redding asszony is mondta, megfelelő irányba mutatnak, ezt a régi módi ISDS, vagy ISDS-t ezzel meg lehetne haladni, és valóban független, a jogállamiságnak megfelelő eszközt kellene, lehet, lehetne ebből csinálni. Fjellner úr, önnek nincs igaza, nem helyesen informálódott, ami a befektetések, ami azt illeti, hogy hogyan védik a befektetéseket a befektetővédelmi eh, eszközökön keresztül. A CETA-ban is van egy világos szabályozás, eh, mely szerint ez csak egy befektetés után merülhet fel, ez egy post-investment, E, dolog, és már a CETA-ban is nagyon korlátozottak a lehetőségek, mert a visszaélés e, bizonyos eseteit mindenképpen ki akartuk zárni. Úgyhogy az Egyesült Államokkal való tárgyalások során ez fontos érv kell, hogy legyen. Úgyhogy Fjellner úrnak mondom, hogy még egyszer nézze meg, hogy mi van a CETA szabályozásban. A másik dolog a szolgáltatások. Amit Ignácio mondott, itt is nagyon pontosan kell megnézni a dolgokat, hogyan lehet az érdekeinket megfelelően megvédeni, és hát most itt dogmatikusan azt mondani, hogy az egyik rendszert le kell váltani, és a másikat bevezetni. Hm. Fontosnak tartom inkább azt, hogy mi a szándék. Akár állami támogatás nélkül is meg lehet oldani befektetéseket, ezeket, illetve szolgáltatás nyújtást, és ezeket nem szabad, hogy a nemzetállami állami, később megkérdőjelezzék. Egy másik dolog az új szolgáltatások kérdése. Eddig, és ezt abszolút legitimnek tartom, az európai álláspont és az Európai Bizottság álláspontja is az volt, hogy csak azt határozhatjuk meg, és a arra utalhatunk, amit ismerünk. Ami az új szolgáltatásokat illeti, ezekről új tárgyalásokat kell folytatni. Azt hiszem, hogy ezt az elvet biztosítani kell, ennek az érvényesülését, mert én nem vagyok hajlandó egy általam nem ismert szolgáltatást alapjában, érdemben vagy elvben szabályozni, legyen szó piacnyitásról vagy más kérdésekről. Az új szolgáltatásokról új vitát kell folytatni. Ezért fogalmaztam meg a javaslatomat. Ami a távközlést illeti, és az információs és kommunikációs technológiát, valóban én is örülnék a pontosításnak. Tegnap vettem részt a legnagyobb hanoveri informatikai vásáron, a Cebiten, és ott beszéltem a szereplőkkel, és valóban a távközlési vállalatoknak a piaci hozzáférése az Egyesült Államokban nem szabályozott, és ez diszkriminált módon eh, valósul meg, úgyhogy itt offenzíven kell fellépnünk, világosan meg kell fogalmaznunk, hogy mit várunk ettől. Ami a közös sztenderdek kidolgozását illeti, ezeknek is a célja az, hogy a diszkriminációt elkerüljük. illetve a fogyasztóvédelem az e-commerce területén is fontos, és ezt megfelelően kell megfogalmazni. Aztán fölmerül a kérdés az adatvédelemről. Itt egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondták, hogy szükség van az adatvédelmi alaprendelet elfogadására, hogy világosan lássuk azt, hogy mi milyen védelmi szinten állunk, a saját adatok védelme milyen szinten áll, és a tegnap a Cebiten ez is felmerült, hogy ez egy olyan rendelet kell, hogy legyen, ami az Európai Uniós országokban minden országban ugyanúgy érvényes ne valósuljon meg az, hogy a különböző országok különböző adatvédelmi rendszerei közül választhatnak a cégek, vagy mint ez Németországban például a különböző tartományok adatvédelmi szabályozásaiból választhatnak. Ami az, a, ez vonatkozik az amerikai szoftver és ö, informatikai cégekre is, nekik is érdekük az, hogy egy egységes európai adatvédelmi rendszer valósuljon meg. Ami a munkavállalói jogokat illeti, harmadsorban, itt azt gondolom, hogy nyílt versenyt indítunk ezzel a kereskedelmi megállapodással, ez igazságos és tisztességes kell, hogy legyen, ugyanis a kereskedelmi akadályok leépítésével, megszüntetésével erősebb verseny alakul majd ki, és így a termékek és a szolgáltatások közötti verseny, a termékek és a szolgáltatások hatékonyságát és minőségét kell, hogy növeljen, nem pedig szociális dömpinget kell, hogy beindítson. Ezért eh, elengedhetetlen számomra a szociális és környezetvédelmi sztenderdek megtartása. Nem szabad a tisztességtelen versenyelőnyöket megengedni. Úgyhogy ezt eh, mindenképpen meg kell vitatni. Mikrofon nélküli hozzászólás. Elnézést, elnök úr! A belső piacon Finnország és Lettország és Szicília között most is különböző sztenderdek léteznek. Mit akarunk? Mindennyian elismerjük a belső piacot, azt gondoljuk, hogy ez megfelelő védelmet biztosít, és mindannyian elégedettek vagyunk vele. E, elnézést, hogy itt megszakítottam, semmi probléma, mondja az elnök. Nyilván nem fogjuk tudni a luxemburgi munkavédelmi eh, szabályozást az Egyesült Államokban megvalósítani. Alapvető sztenderdekről van itt szó, amelyeket más kereskedelmi egyezményekben is eh, megköveteltünk. És a világon is vannak más kereskedelmi partnerek, amelyek még ezen alapvető standardek betartását még erősebben követelik, mint mi. Sajnos mikrofon nélkül nem halljuk a hozzászólást. Na ja, ez schon, schon, schon sensibles Thema. Igen, ez egy nagyon érzékeny téma, mondja az elnök, mert természetesen vannak olyan példák is, ahol a versenyelőnyök ez így alakultak ki. főleg az a kérdés merül fel, hogyha megnézzük, hogy az európai cégek, vállalkozások, amelyek az európai szociális kollektív szerződéseken alapuló kereskedelmet, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy kapcsolatokhoz szoktak, e, és közben az Egyesült Államokban kacsingatnak, és ott azzal e, vonzák őket oda, csábítgatják őket, hogy ott nincsen szakszervezet, és erre nem kell figyelemmel lenni, hát ezt nem tudom elfogadni. Nos, ami a szabályozás együttműködést illeti, ez felvetődött, az ezzel kapcsolatos modellek, például az ONCE, munkacsoportban megállapodott, megállapított modellek, vagy kidolgozott modellek, amelyek a köt, esetleges kötelező sztenderdek kidolgozásához vezethetnek, és amelyeket aztán a parlamentek fogadnának el. Ez egy olyan modell, amit itt lehetne használni. Meglátjuk, hogy az Európai Bizottság szövegét mennyiben tudjuk világosabban, világosabbá tenni. A pénzügyi szolgáltatások kérdése is felmerült. Teljesen világos, hogy itt részünkről egyértelmű az érdeklődés a téma iránt. A G20 keretében kell világos megállapodásokat kötni, hogy a pénzügyi piacok stabilizációja megtörténjen. Nos, ezek részletkérdések, amelyek összességében abba az irányba mutatnak, és ezt említették kollégák is, hogy tehát ezek nagyon offen, oda vezetnek, hogy nagyon offenzíven határozzuk meg a mi álláspontunkat. Ezt eh, igyekeztem én is eh, követni a jelentéstervezetemben. Meg vagyok győződve ugyanis arról, hogy itt bizonyos gazdasági elképzelések merülnek fel, társadalmi kohéziós elképzelés, és ezt exportmodellnek tekintjük. És ezzel egy kicsit erősítjük a pozíciónkat az Egyesült Államokkal szemben. Ott ugyanis a tárgyalási készség szintje nem annyira fejlett, A fast track eljárás kérdése is felmerült. Ez nagyon vitatott megközelítéseket vett föl ebben a vitában. Azt gondolom, hogy a mi álláspontunkból, vagy szempontunkból világossá kell tenni azt, hogy mit akarunk, hova akarunk eljutni, mi a célunk, és milyen kereskedelmi megállapodást szeretnénk végeredményben megkötni. Ezért másfél évnyi tárgyalás után mindenképpen legitimnek tartom azt, hogy a parlament ezt tekintse át, vonjon mérleget, és új lendülettel lásson neki a munkának, az európai érdekeket és elképzeléseket így igyekezzen érvényesíteni. Ebben persze fontos a közös álláspont, vagy a közös megközelítés itt a parlamentben. Euró, az Európai Parlamentben nem szeretnék a végső szavazáson 350-320 ellenében elfogadott jelentést, ugye, hanem egy nagy többséget, egy közös, offenzív európai dimenziót szeretnék, amely a saját sztenderdeinken és, és értékeinken alapul. Ez azt jelenti, hogy az önök módosító javaslatait eh, természetesen eh, figyelembe veszem, kompromisszumos javaslatokban megpróbálom eh, kidolgozni, és a, a a tanácsadó bizottságok véleményeit is figyelembe venni. 14 szakbizottság adja le a véleményét, ilyen még sosem volt az Európai Parlamentben és ezek természetesen mind-mind fontos szerepet játszanak, mert az egyes szakbizottságok szaktudását ebben megfogalmazzák, amelyet egyébként én magamtól nem biztos, hogy figyelembe tudtam volna venni. A módosító javaslatok benyújtásának határideje március 26, 12 óra, és akkor tudják leadni a véleményüket, a javaslatukat, és megkezdhetjük a munkát. Május 6-án lesz a szavazás a szakbizottságban, a plenárison pedig május 18 és 21-e között. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és a vita majd folytatódik még. A koordinátorok ülése pedig 11.30-kor kezdődik.